collègues, je vous propose de prendre place. Kedves kollégák, javasolnám, hogy mindenki foglaljon helyet, és akkor el is kezdhetjük a munkát. Úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy foglaljon helyet, És először is mindenkit szeretnék szeretettel üdvözölni, most, hogy újra megkezdjük a munkát gondolom, hogy mindenki kihasználta a vakációt arra, hogy megpihenje, hogy erőt gyűjtsön, és így erővel telve kezdjük meg ezt az új mandátumot. Mielőtt még megadnám a szót a miniszterasszonynak, akinek előre is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött, szeretném elmondani a kollégáknak, hogy egy kis módosítás lesz a renden, A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezésével kapcsolatos szöveg elvileg a holnapi napon került volna megtárgyalásra és szavazásra. Egyelőre a napi renden úgy szerepel, hogy ma kellett volna ezt megvitatnunk, és holnap erről szavazunk, de a szavazást el fogjuk majd halasztani. Akkor most rögtön ugorhatunk a négyes napirendi pontra. A mostani mandátumban első svéd meghívott miniszterünk ön az idős gondozással és a közegészségügyel foglalkozik, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gondolom mindenki tudja, hogy itt a parlamentben szokás meghívni azon ország minisztereit, aki épp a tanács elnökségét adja, mi is így fogunk tenni, és a közegészségügyi miniszteren kívül holnap két további svéd miniszterrel fogunk tárgyalni. Tehát ön miniszter asszony az első meghívottunk összességében is, és a svéd miniszterek közül is. És már is megadom önnek a szót, körülbelül egy 10 perces időtartamra, mondjuk maximum negyed órára, és utána pedig megkezdjük majd a munkát. Őri úr, napirendi pontja van, vagy ügyrendi pontja, parancsoljon! Szépen elnök asszony, természetesen is nagy tisztelettel üdvözlöm a miniszterasszonyt. Csak azt kérném, hogy a nap, miután a napi rendet még nem fogadtuk el, hogy a hatodik és a hetedik, a hetedik és a nyolcadik napi rendi pontot szeretnénk fölcserélni, mert a jelentéstevőnek egy másik bizottságban is van kötelezettsége. Addigra visszaér, és akkor meg tudjuk tárgyalni. Köszönöm szépen. Donc le changement de... Oui, oui, je comprends bien, Monsieur Orim. Simplement, la, la difficulté, c'est qu'au point... Őri úr, köszönöm szépen, csak hogy a hetes ponthoz külső vendégeket is várunk, Úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsikét már késő lenne megcserélni ezt a két napi rendi pontot. Jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani a jelenlegi sorrendet. Miniszterasszony, öné a szó. Oui, madame la présidente. Lo siento mucho, pero... Eh, Szerkesz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát, hogyha jól értettem, ami elhangzott, akkor nem fogunk szavazni az egyik témában, de hát szeretném megkérdezni, hogy miért is fogjuk elhalasztani akkor ezt a szavazást. Elnök asszony, azt javasolnám, hogy akkor beszéljük ezt meg, amikor a hetes ponthoz érkeztünk, mert tulajdonképpen ez is része lesz majd a vitának, és most pedig szeretném már tényleg megadni a szót a miniszterasszonynak. Szerkesz úr, köszönöm a megértését, a miniszterasszonyi a szó. Hollande, veldit. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és megismerhetem az Európai Parlamentet, az Európai Parlament munkáját, és ennek a szakbizottságnak a munkáját. Nagyon fontos hatáskörrel bír ez a szerv, ez a szakbizottság, és minden ö, ö, frissen megválasztott képviselőnek szeretettel gratulálok, nagyon izgalmas feladat áll önök előtt. Azért jöttem, hogy a svéd elnökség prioritásait röviden felvázoljam. Szociális szolgálatokról, idős gondozás, ról szólok én ma. Holnap két miniszter kollégám keresi fel majd önöket. Hüszmár Persson Krisztina, aki a szociális társadalombiztosításért felelős miniszter, és Sven Otto Litorin, aki a munkaerőpiacért felelős miniszter. Lehetőségük lesz aztán, hogy feltegyék kérdéseiket. Holnap is és ma is. Hadd mondjam el, hogy én magam az Európai Parlamentet nagyon fontos szereplőnek tartom, és ezért is vagyok különösen boldog, hogy itt lehetek, és szólhatok arról, ami az ősszel ránk vár. Azért is jöttem, hogy felkérjem önöket az együttműködésre, annak érdekében, hogy a napirenden szereplő kérdéseket a svéd elnökség alatt előre tudjuk vinni. Az egyik legfontosabb hosszú távú kihívás a tagállamok számára nem más, mint a demográfiai változások alakulása. Az idősek aránya egyre nő minden országban, a születéskor állható élettartam egyre magasabb. Ez társadalmi szempontból nézve természetesen óriási előrelépés, de ez ahhoz is vezet, hogy a lakosság egyre kisebb része aránya áll rendelkezésre a munkaerőpiacon. Ezért is ki kell aknáznunk a rendelkezésre álló lehetőségeket, a rendelkezésre álló munkaerőpiaci lehetőségeket annak érdekében, hogy a jóléti társadalmat fent tudjuk tartani. Európa idősödő lakosságának minőségi ellátást kell kínálnunk, minőségi gondozást, ápolást, ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szemben állunk. Az idősek gondozása és ápolása egyre több forrást igényel. Az ezzel kapcsolatos minőségi igények is egyre nőnek. Ebből kifolyólag különböző prioritásokat határoztunk meg Mindenek előtt biztosítani kell az idősöknek az egészséges és méltóság teljes öregedést. Ezt folyamatosan az Unió rendjén szeretném látni. Úgy gondolom, hogy a tagállamok ezen a területen fontos tapasztalatcserét tarthatnának. Az egyik központi kérdés ezen a területen annak szükségessége, hogy az együttműködést és a koordinációt erősítsük az egészségügy és a szociális ágazat területén. Tekintettel különösen az idős gondozásra és ápolásra. Úgy gondolom, hogy mindez ugye nagy előnyöket rejt magában. Az életminőség növekedését és megtakarítást is másik oldalról. Annak érdekében, hogy méltóságteljes öregedést biztosítsunk az időseknek, fontos, hogy elmozdítsuk az intézményi igényekről a személyes igények felé a hangsúlyt. Nagyon fontos, hogy olyanok érdekében is fellépjünk, akik maguk nem tudnak szólni már érdekükben. Gondolok itt különböző demencia megbetegedések áldozataira, az Alzheimer-kor áldozataira és így tovább. Ezek a betegségek nem csak időseket érintenek, hanem az idősek családját és környezetét is. Az ilyen jellegű betegségek a legkülönbözőbb szereplők együttműködését igénylik és nagyfokú támogatásra van szükség. Az idősek és az idősödő társadalom, öregedő társadalom kérdéskörét már más elnökségek is megvitatták, és fontos szerepet játszott ez a Csehországgal és Franciaországgal közösen kialakított programunkban is. Egy Stok- Stockholmban szeptember 15-én, 16-án tartunk majd egy konferenciát, ahol is a tagállami politikusok illetékesek jelennek majd meg, különböző szervek képviselői, annak érdekében, hogy tapasztalatcserét folytassanak, jó gyakorlatokat cseréljenek arról, hogy az EU-s szintű együttműködés jövőben hogy is működjön. Az Európai Parlament is képviselteti magát, ez külön öröm, külön öröm számomra. Én azt a célt tűztem ki, hogy az őszi munkát a december 1 EBSCO munkával zárjuk le, ahol is a témában következtetéseket fogadunk majd el. Ahhoz is hozzá szeretnék itt járulni, hogy az idősek életminőségét és méltóságát továbbra is figyelemmel kísérjük EU-s szinten. Egy intézkedési tervet kellene elkészítenünk annak érdekében, hogy tovább tudjuk vinni ezeket a munkálatokat. Nagyon fontos ebben az összefüggésben egy platform létrehozása, amelynek keretein belül a tagállamok EU-s szinten tapasztalatot és jó gyakorlatokat cserélhetnek egymással. Gazdasági válság kellős közepén vagyunk, ennek hatásait nap mint nap érezzük. Nagy változásokat várunk ugye az unió működésében is. Jövőre, az év elején spanyol elnökség alatt új növekedési stratégia is kidolgozásra kerül. A Lisszaboni stratégiához hasonlóan a szociális területen is érintenek minket ezek a kérdések. Már a válság előtt is nagyon széles körben elterjedt a kirekesztés problémája uniós szinten. Körülbelül akár 100 millió ember is kívül kerül a munkaerőpiacon. A válság hatására ez a szám csak növekedni fog. Könnyen lehet, hogy ez a kirekesztés tovább növekszik. Tehát annak érdekében, hogy ennek ellen tudjuk hatni, nagyon fontos, hogy a tagállamok határozottan lépjenek fel. Az Unió francia elnöksége alatt kialakítottunk egy stratégiát arra, hogy a legkirekesztettebbeket be tudjuk vonni. Ez egy aktív bevonási stratégia volt. Október 15-16-án a nyolcadik kerekasztal tárgyalásra kerül sor a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen témájában. Nagyon fontos ez a szegénység leküzdése szempontjából. Tehát ezen konferencia keretein belül az aktív részét, az aktív bevonás stratégiájáról is tovább kívánunk tárgyalni majd. Számomra nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy a stratégia hogy tudja elősegíteni a tagállamok tevékenységét ezen a területen, annak érdekében, hogy a gazdasági válság negatív elemeinek ellen tudjunk hatni. A szegénység elleni harc továbbra is prioritást kell, hogy élvezzen az Unió menetrendjében egyidejűleg természetesen a foglalkoztatással és a növekedéssel. Együttesen úgy döntöttünk, hogy jövőre a szegénység elleni harc évét szervezzük meg. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Remélem, hogy a szegénység elleni harc új lendületet kap majd ezzel a szervezett évvel. A jövőre is előre, jövőbe is előre tekintünk, majd megnézzük, hogy a szociális biztonság, szociális részvétel eh, módszereit eh, hogy tudnánk javítani. A kerekasztal tárgyalás során majd fontos következtetéseket is lekívánunk vonni a jövőbeni munkát, illetően a szegénység és szociális kirekesztés elleni harc területén. Az Európai Parlament az egyik legfontosabb szereplő ezen a területen. Nagyon fontos, hogy kiadja a részét ezen következtetések megfogalmazásából. A fogyatékkal élőkkel foglalkozó politika is nagyon sok területet érint. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a fogyatékkal élők számára is a hozzáférést a szolgáltatásokhoz. Ezt nem szabad külön kérdésként kezelni, hanem egy kontextus, egy egész részeként, amelyben természetesen a teljes éregedés is beletartozik. És olyan problémákra kell megoldást találni, amelyek ezekkel járnak együtt. Nagyon fontos célcsoport tehát a fogyatékkal élők csoportja is. Nagyon fontos szerepet játszanak ők is az elnökségünk munkájában. Minden konferencián, amelyet Svédországban szervezünk, odafigyelünk ezekre az aspektusokra is. Ahogy az elején már elmondtam, a szociális munka az Európai Unióban különleges helyzetben van, mivel nincsenek kötelező érvényű törvények, jogszabályok, hanem itt mindössze a tagállamok szándékára és az érintett szervek jó indulatára vagy szándékára számíthatunk ezeken a területeken. Remélem, hogy egyetértenek majd velem abban, hogy a gazdasági válság szociális, társadalmi következményeivel is kell, hogy foglalkozzunk az ősszel, az idősödő lakosság, öregedő lakosság problémáival és hasonló kérdésekkel. Fontos, hogy a munkánk alapja a jövő legyen. Már előre is örülök a konstruktív megbeszéléseknek, amiket önökkel folytathatok az őszi munkát illetően. Madame la Miniszterasszony, nagyon szépen köszönjük, köszönjük ezt a prezentációt. Most már ismerjük a svéd elnökség programját, amely rendkívül nagyra törő, ugyanakkor természetesen a realitásokat is megpróbálja figyelembe venni, a mai európai realitásokat meg is nyitom a vitát, és úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha több kérdést hallgatnánk meg, és utána egyszerre válaszolna a miniszter azt hogy több kérdésre. Először is Elizabeth Lindének fogom megadni a szót, és utána pedig Ilda Figueredo következik. Elizabeth. Köszönöm a bevezető szavakat, nagy öröm számomra, hogy szólt az aktív részvétel, az aktív inklúzióról, a fogyatékkal élőkről és a, az idősödőkről, de az antidiszkriminációs irányelvet kérjük már évek óta, hogy foglalkozzunk ezzel a 13. cikk áruszolgáltatások vonatkozásában. A kérdésem tehát az lenne, hogy hogy állnak a dolgok ezzel kapcsolatban, hogy tudnánk tovább lépni a 13. cikk alapú diszkriminációs anyagot. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy meg kellene néznünk a jó gyakorlatokat, meg kellene néznünk azt, hogy egyes tagállamok van a különböző visszaélésekkel ezen a területen, hogy bánnak. Talán ez is lehetne az elnökségi prioritása. Nagyon jó lenne, ezeket a visszaéléseket ki tudnánk küszöbölni valami jó gyakorlatok segítségével. Továbbá a programjában megemlítette az antibiotikumok kérdéskörét is, az új antibiotikumok kérdését is. Nem tudom, hogy mi a véleménye az EU-s célokról, az emeltes fertőzések vonatkozásában. Tudom, hogy Svédországban ezek a fertőzések nagyon alacsony szinten vannak, de talán tehetnénk többet egy kicsit a jó gyakorlatok, a jó tapasztalatok cseréje érdekében. Az Egyesült Királyságban nem ilyen jók a statisztikák, a, ezen fertőzések elleni harcban talán tanulhatnánk más tagállamoktól. Merci. Je vous propose de donner encore la parole à Madame Hilda Figueredo, et puis ensuite vous pourrez répondre aux questions. Madame Figueredo. Figueredo asszony következik, és utána meghallgatjuk a válaszokat. Obrigada, Sra. Presidente e Sra. Ministra, eh, pelas informações que nos trouxe e gostaria de lhe colocar eh, três questões. Miniszter asszony, három rövid kérdést szeretnék feltenni. Először is, Hogyha megnézzük a szociális helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági és pénzügyi válság miatt a szociális helyzet is romlik. Itt különösen két társadalmi csoportot érintenek ezek a negatív hatások, a nőket, különösen az idősebb nőket, és tulajdonképpen az egész idősebb társadalmi csoportot és a munkanélkülieket is. Ezzel kapcsolatban számos kérdést feltehetnénk. Beszéltünk az aktív befogadó társadalomról, beszéltünk a szegénység elleni harcról, és ezzel kapcsolatban a konkrét kérdésem a következő. Milyen konkrét javaslatok konkrétan pénzt értek ez alatt. Tehát milyen konkrét költségvetési javaslatok vannak arra, hogy valóban segíteni tudjuk ezen társadalmi csoportok aktív bevonását a munkaerőpiacra. Tehát mi hogyan tudunk nekik munkahelyet teremteni? Hogyan tudjuk őket a munkaerőpiacon tartani, és itt megint különösen azokra a nőkre gondolok, akiknek nincsen munkájuk a nők között magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a férfiak között, és ez különösen igaz az én országomra. Tehát az lenne a konkrét kérdés, hogy milyen költségvetési segítséget tudunk nyújtani azoknak a nőknek, akik nem dolgoznak, illetve azoknak, akik nagyon kevés pénzt keresnek. Az én országomban a nők és az idősek nagyon nehéz helyzetben vannak, és általában kevesebb bérből kell megélniük, mint a társadalom többi csoportjának. Vannak olyanok, akiknek kevesebb, mint 300 euróból kell megélniük. És itt az Európai Unió területén milliók és milliók kényszerülnek havi 300 euróból élni. Ezek az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, mind munkaerőpiaci, mind pedig közegészségügyi szempontból. Úgyhogy jó lenne, hogyha megnéznénk a gazdasági és pénzügyi válság szociális vetületeit, illetve közegészségügyi vetületeit, és azt is, hogy költségvetési szinten, illetve egyéb szinten mit tudunk tenni. Köszönöm szépen, és akkor javaslom, hogy ezekre az elhangzott kérdésekre hallgassuk meg most a válaszokat, aztán pedig további kérdésekre lesz lehetőség. Hmm. Eh, tack så mycket för bra frågor. Nagyon szépen köszönöm ezeket az egészen kiváló kérdéseket. Engedjék meg, hogy Elizabeth Lin kérdésevel kezdjem a válaszaimat. A diszkrimináció ellenes intézkedések, illetve irányelve kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy ez nem az én hatáskörömbe tartozik, úgyhogy ajánlom, hogy ezt a kérdést az illetékes miniszterrel vitassák meg, de természetesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, de a részletes válaszokat nem ismerem erre. Ami pedig az időskori, időskorú személyeknek a kérdés körét illeti, meggyőződésem, hogy a tagállamok rengeteget tanulhatnak egymástól arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk, milyen módon lehetne hasznosítani a legjobb gyakorlatokat a tagállamokban. Az idős személyeknek a tematikáját pedig folyamatosan napirenden kell tartanunk az unióban, tapasztalatcsere révén és összehasonlításoknak a megfogalmazásával. Persze, szükség van koordinációs megoldásokra is, a nyílt koordinációs módszernek a keretében. Szerintem ez nélkülözhetetlen más különben, mert a kihívások ezen a területen egyre nagyobbak lesznek az idővel, és hatalmas munkát fog mindez jelenteni a számunkra. Nagyon izgalmas tapasztalatok léteznek különben, ez a, különben a tagállamokban, és mindenképpen arra kell törekednünk, hogy hasznára legyenek számunkra ezek a gyakorlatok jobb és jó gondolatoknak a merítéséhez. Ami pedig az antiobítőkömnek a kérdését illeti, valóban nagyon fontos témakörről van szó. A környezetvédelmi szakbizottságnál már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és megfogalmazódott az is, hogy prioritást élvez ez a kérdés Svédország szemében. A megelőzés az antibiotikumoknak a visszaszorítása nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a későbbiek során, akkor, amikor nélkülözhetetlen az antibiotikumoknak a bevetése, akkor valóban hatékonyan tudjanak hatni. A svéd elnökség elnökségi időszak alatt úgy döntöttünk, hogy ez a kérdéskör prioritás fog kapni, és hát különben ez volt már akkor, amikor Franciaország, illetve Cseh elnökség alatt volt az Unió, a hármas, a trió, azon fáradozott, hogy hogyan lehet rávenni a gyógyszeripari termelőket arra, hogy új antibiotomokat állítsanak elő. Tudjuk azt is ugyanakkor, hogy vannak olyan antibiotomok, amelyek kikerülnek majd a piacról, mert hogy nem hatásosak. Így a Figueredo a kérdésére válaszolnék most pedig. Igen, a pénzügyi válságnak sok hatása van, és nagy hatása van kifejezetten a munkanélküliségre. A pénzügyi válságnak különben a hatása nagyon különböző módon jelentkezik a tagállamokban. Svédországban a fiataloknak a munkanélkülisége aggaszt minket, azokra gondolok, akik nem találnak tehát munkát, állásokat, és akik számára a munkanélküliség valószínűleg hosszú távú lesz. Ha az ember elveszíti a munkáját, akkor ki van téve ennek a kockázatnak? Talán nálunk a nők kevésbé vannak kitéve ennek a veszélynek, mint más országokban, de mindez arra kell, hogy kényszerítsen minket is azért, hogy meghallgassuk, meg ismerjük más tagállamoknak a tapasztalatát. Tudjuk, hogy nagyon sokszínű a kép, és tény az, hogy attól a perctől kezdve, hogy a konjunktúra negatívan érinti az embert, akkor meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az ember visszatérhessen a munkaerőpiacra a pénzügyi válság ellenére meg kell találnunk azokat a módozatokat, amelyek lehetővé teszik a visszatérést a munka világába. Különböző eszközöket lehet bevetni, egészen más típusúakat vetnek be az egyik meg a másik államban, de mégis szükséges az, hogy megtaláljuk itt és ott a megoldásokat, tehát a legjobb tapasztalatoknak a ö, kicserélése, a bevált gyakorlatoknak a megismertetése csak hasznos lehet ezen a területen. Mihelyest valami jól működik az egyik országban, érdekes lehet a többi ország számára, hogy megismerjék, hogy mi történt. Ami a költségvetési tételt illeti, ennek a részleteiben én most nem bocsátatkozhatom, mert hogy ö, természetesen a költségvetés a tagállamoknak a lehetőségeitől függ, ö, és ez határozza meg a bevethető eszközöket, az aktív piac, munkaerőpiaci politikákat és így tovább, illetve hát a szociális kérdésköröket, az egyéb ellátásoknak a kérdéskörét, de egy biztos, nagyon fontos az, hogy a ne legrászorultabbakat érintse a legnegatívabban a válság. A költségvetéssel kapcsolatosan jelzem azt is, hogy fontos, hogy kezeljük azokat a hatásokat, amelyeket a válság fejt ki, és amelyek meghatározzák a prioritásokat is negyed óránk van még, mondja az elnök asszony, és öt hozzászólásra van még lehetőség. Mindenkitől azt kérem, hogy nagyon tömören fogalmazza, ne adjunk utat a rossz gyakorlatnak ezen a területen. Szerkász úr először is, utána pedig Szimon Rapti asszonyod. Szerkász úr. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Muchas gracias, señora ministra. Con mucha brevedad hacerles, quiero hacerle un... Köszönöm szépen, miniszter asszony egy kérdésem és egy megjegyzésem lenne. Az idősek szociális ügyek szegénységgel kapcsolatos megjegyzésem az lenne, hogy hat havonta eljön a tanács képviselője, és felállítja a diagnózist, amely nagyon aggasztó. A diagnózis mindig is nagyon aggasztó, de gyógyszert, gyógyírt senki nem kínál erre. Nem csak diagnózisra van szükség, hanem igenis gyógyszerre. Nem elég megállapítani, hogy milliók szenvednek ettől a betegségtől. Fontos a koordináció, persze, az is világos, de önmagában ez nem elég. A szegénység területén, ahogy már ön is elmondta, jövőre vagy valamikor közeljövőben hatékonyabban kell fellépnünk, hatékonyabb intézkedéseket kell fogadatosítanunk. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban a következőket. Svéd elnökség alatt és spanyol elnökség alatt teszünk-e konkrét intézkedéseket? Ez igazából egy kérdés inkább a részemről. Továbbá a parlament azt szeretné, hogy a határokon átívelő egészségügyi ellátás kérdését is vigyük tovább. A kérdésem az lenne, hogy mi történik ezen a területen. Továbbá azt is tudni szeretném, hogy kész a svéd elnökség arra, hogy a második olvasatban ezt a szöveget már elfogadhatóvá tegyük. A kérdés tehát az, hogy tud-e már szólni valamit erről, mit gondol, hogy a tanácson a különböző álláspontok összeegyeztethetőek-e? Rakai asszony. και να πάρω αφορμή από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε, το θέμα του Αλτσχάιμερ και της αξιοπρεπούς, του δικαιώματος στην αξιοπρεπή. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy konkrét példát kellene megemlítenünk, ami pedig nem más, mint az Alzheimer kor, és az, hogy az Alzheimer-eseknek mindenképpen valamilyen emberhez méltó életet kell biztosítanunk. Ez volna a példám, és ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy milyen konkrét cselekvések, milyen konkrét akciótervek vannak azzal kapcsolatban, hogy az Alzheimeresekkel kapcsolatos jó gyakorlatokat meg tudjuk osztani valahogy egymással itt az Európai Unión belül. Tehát jó lenne, hogyha egy kicsit több fórum, több lehetőség lenne a jó gyakorlatok megosztására. És aztán szeretnék az otthoni segítségnyújtásról és az otthoni orvosi kezelésről is beszélni. Vannak olyan betegek, akik élhetnének otthon, amennyiben otthon megkapnák a megfelelő ellátásokat és a megfelelő segítséget. Ezzel kapcsolatban is jó lenne, hogyha összehangolnánk a magánszektort, illetve a közszférát, és így közösen lehetne valahogy megvalósítani az ezeknek az embereknek szükséges segítségnyújtást. Sajnos sokszor az is előfordul, hogy nincsenek meg a megfelelő betegbiztosítások a betegek részéről, és így problémát okoz az, hogy valamilyen módon meg tudjuk osztani a kompetenciákat a magánszféra és a közszféra között ezen ellátások tekintetében. Úgyhogy konkrétan az lenne a kérdésem, hogy van-e nemzeti akcióterv, illetve közösségi akcióterv. Köszönöm. A következő hozzászóló Deli asszony. Köszönöm szépen, az én kérdésem a fiatalok egészségére vonatkozik. Sajnos a dohányzás, az alkoholizmus, a rossz táplálkozás, a stressz és a különböző szexuális úton terjedő betegségek egyre nagyobb mértékben érintik a fiatalokat, és a fiataloknak sokszor nincsen lehetőségük arra, hogy megfelelő ellátást kapjanak. Most ugye a szegénység elleni harc éve van, és hát a szegénység sajnos a fiatalokat is érinti. Úgyhogy a fiataloknak is segíteni kellene abban, hogy meg tudjuk előzni ezeket a betegségeket, és jó lenne, hogyha megmondanák nekünk, hogy közösségi szinten hogyan segítik a fiatalokat a megfelelő el- egészségügyi ellátásban. Tomás Mann úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, amit elmondott, hogy a tagállamok közötti együttműködés, a, a szociális ügyekben javítandó lenne Elhangzott ugye, hogy itt valami új gyógyírra, gyógyszerre lenne szükség. Fontos lenne az is, hogy a gyógyszerek hamisítása elleni harcot is megerősítsük, és ez nem minősüljön valami gavallértetnek, hiszen itt nagyon fontos területről van szó, ahol több milliárdot vesztünk évente. Továbbá másik oldalról része lehetne hozni szerintem valami intéz, intézményt, intézetet az idős kori problémák kezelésére. Meg kell találni valahogy a, a, a, az egyensúlyt ezen intézmények és a személyes igények között. Tehát az igények és a személyes igények között. Nem tudom, hogy erről egy kicsit tudnál többet szólni még. Tehát, hogy mik itt pontosan a személyes igények és intézményes igények, amik összhangban hozandók. Köszönöm szépen, és akkor az utolsó hozzászóló. Euh, Madame le Ministre. Utolsó hozzászóló, ez a Miniszterasszony, nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólását, különösen az idősek személyével kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatosan, és a legjobb gyakorlatoknak a koordinálásáról szóló észrevételeit az európai porondon. Hogy kérdezem meg azt, hogy mit szándékoznak tenni azon személyeknek a javára, akik segítőként lépnek fel az időseknek a javára. Tehát olyan személyekre gondolok, akik ö, saját ö, akár otthonukban, vagy az időszemélynek az otthonában támogatják az idős számít, ellátják őt, mielőtt még kórházi ellátásra kerülne sor. Nagyon nehéz feladatról van szó. Melyek a legjobb gyakorlatok Európában, amelyeket el lehetne terjeszteni azért, hogy így módon tudjuk könnyíteni az ilyen embereknek a sorsát, amely nagyon-nagyon súlyos problémát jelent, és amely csak kollektív módon orvosolható. Köszönöm szépen. Tack så mycket för ert engagemang och era frågor. Och... Köszönöm szépen nagyon ezeket a nagy elkötelezettségről tanulvallomást tartalmazó kérdéseket. Nos, szó esett a nyílt koordinációs módszerről, és ugye elhangzott az is, hogy ez a módszer nem megy eléggé messzire a hatásában. Azt hiszem, hogy ez részben igaz, de nem szabad elfelejteni azt, hogy olyan hatáskörről van szó, amely tagállami, a tagállamoknak a felelősségi körében tartozik mindez. Ezzel együtt a legjobb tapasztalatokból kiki hasznára válogathat, és e tekintetben az Európai Bizottság már nagyra nyitotta a kapukat. A munkálatainkat tovább fogjuk folytatni ősszel sor dolog létezik már most is, de bizonyára jóval tovább lehetne már lépni, nagyobb hatékonysággal lehetne fellépni, mindent lehet még tovább javítani. ami a határon átívelő egészségügyi szolgáltatásokat illeti. Ez nem az én hatáskörömbe tartozik, hanem Jörön Hegnónak a hatáskörébe, de egy biztos, hogy arra törekszünk, hogy a tanács ezzel kapcsolatosan következtetéseket fogalmazzon meg. Az Európai Parlament már dolgozott ezen a témán, és tudjuk azt, hogy az egyeztetés eléggé lassú menetű a tanácsban, de reméljük, hogy decemberre azért következtetéseket tudunk majd megfogalmazni. Egészen biztos vagyok abban, hogy az összes tagállamnak a segítségével jó javaslatokat tudunk majd megfogalmazni. Ami a jövő évi tematikus évet illeti, szegénységgel fogunk foglalkozni, ez egy jó döntés véleményem szerint. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a mi elnökségünk már nagyon aktív módon lépjen fel azért, hogy konkrét eredményekre jussunk. Aztán jön a spanyol ellenség, együtt a spanyol ellenséggel, elnökséggel, ő majd ö, ö, nyilvánvalóan olyan ö, megoldásokat tudunk javasolni, amelyek hatékonyak lesznek, egy kerekasztalt is szervezünk, nagyon jelentőset, és ennek keretében azt hiszem majd olyan tápanyaggal fogunk előállni, amely lehetővé teszi az igazi tartalmas eszmecserét a tematikus év előtt, és ö, ezzel kapcsolatosan jelzem, hogy rendkívül fontos az, hogy az összes állam nagyon aktívan nyilvánuljon meg a szegénység orvoslásában. Az Alzheimer-korról is szó volt, és felmerült az, igen, arra gondolok itt, többek között ő is említette ezt. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek az egyesúlyt biztosítják az Alzheimer-korral kapcsolatosan. Világfórumon is kell, hogy megvizsgáljuk mindezt, megnézzük majd azt, hogy a szakértői konferenciánknak a keretében, amely még szeptemberben 15-én és 16-án zajlik, melyek azok a legjobb gyakorlatok, amelyek elterjeszthetőek lesznek Európában. A szakértő konferencián arra törekszünk, hogy a legjobb következtetéseket tudjuk megfogalmazni, azért, hogy előre tudjunk lépni, és az Európai Uniós napi rendre állandó napi rendi pontként felvegyünk a megoldásokat. Ami a minimum követelményeket illeti, a magán szektort is vizsgálnunk kell, mindazon személyekre gondolván, akik idős személyeknek az ellátását, az örülők való gondoskodást biztosítják. E tekintetben a tagállamoknak van kompetenciája, igazániból itt a magánszektorra nem tudunk ráhatni. A fiataloknak az egészségével kapcsolatosan pedig tény az, hogy hatalmas kívásokkal szembesülünk, akkor, amikor az egészségügyek, egészségügy és a fiataloknak a kérdéskörét vizsgáljuk. Megelőzés, az alkoholfogyasztás, az alkohol túlzott fogyasztása, mind-mind olyan kérdések, amelyek mozgosítják az EU-s szakembereket is, a nemzetközi porondon dolgozó szakembereket. Aztán ott van a túl kor, túlzott elhízás, a túlsúlyoságnak a problémája, együtt működve az ENSZ egészségügyi szervezetével, próbáljuk megvizsgálni globális módon, hogy melyek azok az igények, szükségletek, amelyeket a fiataloknak a javára kell biztosítanunk, és milyen feltételek fogalmazhatóak meg ahhoz, hogy meghozzuk azt a tételsot, amely biztosítja a biztos egészségügyet a fiatalok számára. Thomas Mann kérdésére válaszolva jelzem azt, hogy az egyéni perspektívák területén véleményem szerint nélkülözhetetlen az, hogy túllépjünk az általános ellátási kérdésekkel, Az egyént kell a figyelem központjába helyezni, arra van szükség, hogy egy olyan egészségügyi ellátási rendszer működjön, amely szinte személyre szabott, és amely lehetővé teszi azt, hogy az egyén, egyén szabott ellátásokban részesüljen, amely nem mindig van, működik így jelenleg van olyan, amikor ugye figyelembe veszik a személyzetnek az életkorát és annak a hatását például az ellátása. Aztán vannak olyan, olyan struktúrák, amelyek nem veszik figyelembe ilyen vagy olyan okoknál fogva azt, hogy az egyedi igények hogyan alakulnak. Nagyon gyakran nem veszik figyelembe, hogy minden egyes időskorú személy egy önálló individuum, és ezért személyre szabott ellátásban kell, hogy részesüljön. Akkor, amikor egy ilyenfajta rendszert vázolunk fel, mindenképpen az egyéni szükségletekre kell koncentrálnunk, ez egy alapvető követelmény a részünkről, éppen ezért talán egy más megközelítés kellene már, hogy megfogalmazzunk, ha bár tudom, hogy ez egy hatalmas kihívás, és ezzel együtt, erre majd mindenképpen nagy hangsúlyt fogunk tenni az elnökségünk alatt. A hamis gyógyszerek. Jelen Öklúnak a nevét említem önöknek, ő az, aki illetékes mindezen kérdéskörben. Elizabeth Morán az, hogy beszélt arról, hogy mennyire fontos a család és a hozzá tartozóknak a jelenlét. Ez így van. Ugye vannak azok a személyek, akik napi 24 órában foglalkoznak az időskorú személyekkel, és tudjuk valamennyien, hogy az egészségügyi rendszerünk, rendszereink összeomlana, hogyha a hozzátartozók nem lennének aktívan jelen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy őrájuk is odafigyeljünk, hogy támogassuk a családokat különböző módon. Svédországban máskülönben módosítottuk a jogalkotási rendelkezéseinket, és ezeket a személyeket, amelyet a segítő személyeket is segíteni fogjuk, támogatni fogjuk, és jelezném, hogy ebben a témában nagyon hasznos lenne a tapasztalatcsere akkor, amikor időskorú személyekről beszélünk, akkor valóban ne feledkezzünk meg arról, hogy a hozzátartozók messze menően érintettek az időskorúaknak az ellátásában, a róluk való gondoskodásában, és valóban egy aranyérmét vagy aranyérméket érdemelnek mind ezek a személyek. És most pedig hagyj köszönjem meg önöknek a nagyon-nagyon izgalmas kérdéseiket. Egészen biztos, hogy találkozunk még, és mindenképpen számítok az önök támogatására, segítségére. Köszönöm szépen! Madame la ministre, merci de, de ces réponses précises. Miniszterasszony, köszönöm szépen ezen nagyon konkrét válaszokat, nagyon konkrét kérdésekre. Azt hiszem, hogy további feladatai vannak, és nagyon sok van ezekből a feladatokból, de hát így van ez az Európai Uniós soros elnökséget betöltő miniszterekkel, és hát természetesen mi támogatni fogjuk a svéd elnökségnek a tevékenységét, és nagyon nagy örömünkre szolgálna, hogyha az elnökségének, elnökségüknek az időtartam alatt további találkozókra kerülhetne sor. Úgyhogy kívánok önnek sok sikert az uniós elnökségben, és nagyon szépen köszönjük a látogatását. Chers collègues, je vous propose de poursuivre euh, notre euh, l'examen. Kedves kollégák, akkor azt javaslom, hogy térjünk vissza a napirendre. Először is nézzük a napirend elfogadását, az első napirendi pontot. Mint ahogy már az imént elmondtam, a 12-es pontot töröljük, tehát holnap nem fogunk szavazni a közúti fuvarozásról, Ezen kívül a német kéréssel kapcsolatban is beszélnünk kellene, hogy a további kérdésekről tudunk-e vitázni vagy sem. Tehát a globalizációs alappal kapcsolatos kérdésre is még vissza kell térnünk. A Hármas pont, az elnök közleményei, napirendi pont. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy webstreaming web alapján követhető az ülésünk az interneten, tehát ez élőben hallgatható. Két közleményt juttattunk el a tagokhoz. Az egyik a tanács informális ülésére vonatkozik, ez egy EBSCO ülés volt, július 8-án és 9-én, tehát egy informális tanácsülés, a második pedig a 2010-es költségvetésre vonatkozik, a harmadik szakaszra, a bizottságra vonatkozik, tehát a második közleményünk, ez utóbbi közlemény angol nyelven férhető egyelőre hozzá, de várjuk a további nyelvi verziókat. Úgy látom, hogy Szerkász úr kért szót. Ügyrendi pont? Parancsoljon! Elnök asszony, köszönöm szépen! Hogyha jól értettem, akkor amennyiben elfogadjuk a napi rendet, akkor elég komoly változás lesz ahhoz képest, amiben július 21-én a koordinátorok megegyeztek. Hát én magam ugyan nem vagyok koordinátor, de azért tartsuk már magunkat a játékszabályokhoz. A koordinátorok dönthetik el, hogy mi legyen napirenden, és akkor hogyan történik az, hogy egyszerűen kihúzunk egy szavazási pontot a napirendről, anélkül, hogy bárki megmondaná, hogy miért van ez? Úgyhogy jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ez miért van. Ez egyhangú döntés volt, vagy hogy dölt ez el? Őri úr, parancsoljon. Ügyrendi pont, tessék. Magatom a, a, azt, hogy a szavazást hagyjuk el. Olyan információk érkeztek hozzánk is, e, elnök asszonyal is konzultáltunk a, a szabadság alatt, Mi szerint a bizottság és a szakszervezetek megkísérelnek egymással tárgyalásokat folytatni és eredményre jutni. Mindkét irányból azt a kérést hallottuk, hogy időre van szükségük azt gondolom, hogy célszerű e, elfogadni az elnök asszony javaslatát, és áttekinteni azt, hogy hogy is állunk ezzel a helyzettel, és azt, hogy végül is mi legyen a, a, a végső döntésünk, mi a legcélszerűbb eljárás ezzel az eléggé kínos helyzettel kapcsolatban, ami a jelentés kap, ö, ö, körül kialakult. Arra visszatérhetnénk a következő koordinátori értekezleten, ahol végleg le tudjuk zárni a, a procedúrát. Merci. Euh, je comprends que ces deux interventions... Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor a napirend hetedik pontjára vonatkoztak ezek a megjegyzések, és a probléma az, hogy Bauer asszony, az előadó viszont szeretne előre haladni ezzel a napirendi ponttal, úgyhogy mégiscsak jó lenne, hogyha haladnánk ebben a témában, de hát hogyha nincs itt a tanács és nincs itt a bizottság, akkor nem tudom, hogy mit tehetünk, és nem is tudjuk őket értesíteni arról, hogy hol is járunk most a vitában. Úgyhogy az asszonynak azt javasolnám, hogy folytassuk a napirendet úgy, ahogy van, és hogyha az ötös pont után, tehát a költségvetési pont után befut a bizottság és a tanács képviselője, akkor fel tudjuk cserélni a hatos és a hetes pontokat, és akkor a hetes pont előadója egy kicsit hamarabb szólhatna hozzá. Túszász úr parancsoljon. Ναι, κύριε Πρόεδρος, a και εγώ με τη σειρά μου hogy αναφερθώ σε ό,τι αφορά την Köszönöm szépen. Nekem is a napi rendel kapcsolatos megjegyzésem lenne. A napi rend, illetve a napi rend tervezet elvileg ugye nem formális dokumentum, tehát lehet még ezen változtatni. Ami viszont nagyon fontos az az, hogy mindannyian meg tudjunk egyezni a napi rendben, és a napirendnek az itt jelenlévő kollégák véleménye alapján kell változnia, vagy változatlanul maradnia. Hát, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor viszont szerintem az eredeti napirendhez kell, hogy tartsuk magunkat. Hallottuk, hogy az Európai Bizottságnak és a tanácsnak egyelőre nincsen itt képviselője a teremben, de nem is értem, hogy ki talált ezt ki, hogy ne hívjuk meg őket. Kitől származik ez? Elnök, az a napirend, amiben megegyeztünk, és az a napirend, amiről mindenkit értesítettünk, az ez a napirend. Nyilván a tanácsot és a bizottságot is értesítettük erről a napirendről, és ebből a napirendből az derül ki, hogy a hatos pontnál kell megvizsgálni az európai globalizációs alapot, és a hetedik pontban kerül sor Bauer asszony jelentésére, a közúti fuvarozásban dolgozókkal kapcsolatban. Tehát mindenki, akit elvártunk erre az ülésre, megkapta ezt a napirendet, amiben ez a hatos pont és ez a hetes pont. De személyes okokból Bauer asszony azt kéri, hogy a hatos és hetes pontokat cseréljük fel a napirenden. Én erre azt mondtam, hogy akkor kerülhet sor erre a változtatásra, hogyha figyelembe véve, hogy előzetesen nem ezt mondtuk a bizottságnak és a tanácsnak, tehát akkor tudunk változtatni, hogyha a bizottságnak és a tanácsnak is megfelel ez a változtatás. Jó, akkor most befejezzük az ezzel kapcsolatos vitát és már is az ötös napi rendi pontra lépünk, és utána majd megnézzük, hogy ki van jelen, ki nincs jelen, és megpróbálunk mindenkinek kedvezni, főképp Power asszonynak a hetes pontnál. Na de akkor most nézzük az ötös napi rendi pontot. A Foglalkozási Szociális Bizottság véleménye következik a 2010-es évi költségvetésről, és Súrján Lászlónak adom meg a szót. Monsieur Ori, excusez-moi. Őri úr, parancsoljon, önnek fogom megadni a szót. Szociális Bizottság véleményének én vagyok az előadója, Súlyán Jászló a Költségvetési Bizottság részéről a, a költségvetés előadója. Tehát ezt a véleményt kellene megtárgyalnunk, gondolom. Monsieur Ori, toutes mes excuses et je vous donne... Őri úr, elnézést kérek, és önnek, mint előadónak adok most már szót. Igyekszem röviden összefoglalni. Többször, ford, még az előző ciklus végén elkezdtük a munkát a 2010 évi költségvetéssel kapcsolatban. Folytattunk már róla konzultációt, többször volt tájékoztató itt a bizottságban, részben más összetételben. Ezért azért néhány általános megjegyzést tennék, és utána vágjunk gyorsan a, a dolog közepébe. Először is ugye ismerjük, hogy a költségvetést végül is a Költségvetési Bizottságban fogják elfogadni. Mi most eléggé az elején vagyunk ennek a procedúrának, és annyit tehetünk, hogy a saját prioritásainkat megfogalmazzuk, illetve ezeket lefordítjuk a konkrét költségvetési sorokra vonatkozó javaslatokra. Sajnos az a tapasztalat, hogy a Költségvetési Bizottság az évek hosszú során legalábbis ez többnyire így volt, nemigen befolyásoltatta saját magát az egyes bizottságok véleményétől. Nekem az a benyomásom, hogy most egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk. Biztos információból tudom, hogy a Költségvetési Bizottság jelentéstevője elolvasta az előzetes véleményeket, sőt azt is kinyilvánította, hogy hajlandó néhány elemet adott esetben integrálni, tehát beépíteni. Ebből kiindulva én azt az elvet követtem, hogy igyekezünk a saját prioritásainkat, amikben egyébként közösen megállapodtunk korábban, ezeket képviselni, és minél többet ebből realizálni, de maradjunk ugyanakkor realisták, hogy elkerüljük azt a reakciót, hogyha mint a gyerek a játékboltban mindent kérünk, és mindent, mindig mindenből csak többet, azt mondják, hogy komolytalanok vagyunk, és lesöpörjék érdemi odafigyelés vagy elemzés nélkül a javaslatainkat. Ezért aztán a beérkezett javaslatok egy részét tudom támogatni, a saját javaslataim az 50-ből 33 javaslat a saját nevem alatt fut be. Ezeket remélem a kollégák visszaigazolják. Lényegében a korábbi közös megbeszéléseinknek az eredményét tükrözi. Tehát nem egyszerűen a saját ötleteimről van szó, hanem olyan javaslatokról, amelyekről többször beszéltünk, és az önök véleményét és javaslatait is beépítettem ezekbe. Az új javaslatok közül pedig van néhány, amit tudok támogatni, van, amit nem, ezekről szólnék akkor nagyon ö, röviden. Legalábbis remélem, hogy az önök kezében is ott van a ö, ö, jelentés tervezett, tehát tudunk konkrétan menni. Nézzük először a szöveges ö, részt. Ö, nem tudom, ö, támogatom nyilván a kettes paragrafust, támogatom a hármas paragrafust, ez érthető. A négyes paragrafust ö, nem támogatom az ötös paragrafust támogatom, Figurédó asszonynak a javaslatáról van szó egyébként. A hatos nem, a hetest igen. A nyolcas paragrafussal van egy kis problémám. A nyolcas ugye Göncling asszonynak a javaslata, a kilences pedig Stephen Hughesé. Mind a kettő bizonyos értelemben a, a majd megtárgyalandó és később létrehozandó mikrofinanszírozási eszközre utal, Gönc Kinga asszony kifejezetten leszögezné, hogy semmiféleképpen nem járulunk ahhoz hozzá, hogy a progress költségvetéséből teremtsünk fedezetet a mikrofinanszírozásra. Stephen Hughes viszont azt mondja, hogy ha majd megtárgyaljuk ezt a mikrofinanszírozási kérdést, ugye ez napirendünkön lesz, lesz hamarosan, akkor módosulhat a progress költségvetése. Nyilvánvalóan a kettő szembe megy egymással. Én ezért azt gondolom, hogy a 8-as paragrafust, amely kategorikusan elzárná, meg, még a vita megkezdése előtt, kvázi megelőlegezve annak a, a, a végét, ezt ne fogadjuk el, és a másikat a Stephen Hughes-ét, amelyik utal arra, hogy itt van egy megvitatandó kérdés, azt pedig tudom támogatni, és azt gondolom, hogy azt ö, ö, fogadjuk el. A tízes paragrafus nem támogatom. A 11-es paragrafus egy új pilot projektre vonatkozna, és ez majd szerepel a költségvetési sorok között is konkrét összegre szóló javaslattal. Magát a célt nem ellenzem, az ötletet jónak tartom, de azt gondolom, hogy túl későn jött. Általában az az eddigi tapasztalat, hogy mindössze két pilot projektre volt eddig lehetőségünk. Most négyet kérünk, és úgy tűnik, hogy talán esélyünk is van arra, hogy ennek a négynek a támogatását elnyerjük, hogy támogassa a Költségvetési Bizottság, hogyha még újabb hatodik, hetedikkel jövünk elő, a saját esélyeinket ö, ö, ö, rontjuk. Én tehát azt mondanám, hogy ezt most ne támogassuk, de, magát, de állapítsuk meg, hogy a céllel magával egyetértünk, és a következő költségvetés tárgyalásánál térjünk vissza, és esetleg akkor javasoljuk. Tehát tartalmilag támogatom, konkrétan most nem látom reálisnak, hogy ezt ö, ö, beépítsük. És akkor a, a, a C-kon konszidera arra vonatkozó javaslatát azt mondjuk, azt megint nem támogatom. Ami a költségvetési sorokat illeti, nem akarom most mindenkit azzal mutatni, hogy sorról sorra végigvegyük mind a, az 50 módosító javaslatot, inkább a problémákról beszélni. A szocialisták javaslatával ugye egyszerre kérnek jelentősen több pénzt a, a progresszre, és ugyanakkor a még nem létező mikrofinanszírozási eszközre is sokkal kérnek, 37 milliót kérnek rá. Tudjuk azt, hogy van egy egyesség a bizottság és a tanács között, hogy, a, hogy 100 milliót elkülönítenének a progresszből a mikrofinanszírozási alakra. Most elképzelhető, hogy a parlament ezt vitatni fogja, vagy más álláspontja lesz. De a jelentést még nem vitattuk meg, nem terjesztettük elő. Ezért én azt gondolom, hogy, hogy nincs realitása annak, hogy most egy a, vitát megelelőegezendő betegyünk valamilyen összeget, ez lehetne több is, lehetne kevesebb is, miért pont ennyi, nem tudjuk ő, ő, ma még, de ha igaz az, amit hallottam, és akkor tennék egy kompromisszumos javaslatot, hogy a szocialista kollégáink azt szeretnék, hogy akkor legalább legyen egy sor, a, amelyiket nem kell, hozzuk létre a sort ennek, hisz tudjuk, hogy fogunk foglalkozni ezzel a témával. Azt el tudnám fogadni és tudnám támogatni, hogy legyen hozzuk létre a sor, de egyelőre ne állítsunk be összeget, hanem térjünk vissza rá a, a, a későbbiekben. Tehát a lehetőségét teremtsük meg annak, hogy ez egy önálló soron szerepeljen majd a, a jövőben. Úgyhogy, és még a másik probléma az megint, itt most megjelenik a, a sorok között konkrétan nevesítve is az autista pilot project, azt gondolom, hogy erre válaszoltam, hogy én azt gondolom, hogy az most nem fog menni, de a következő alkalommal szívesen visszatérek rá, személy szerint is jó ötletnek és jó elképzelésnek tartom, de eddig kettő, vagy most ha föl tudunk menni négyre, akkor az már siker lesz számunkra. Nem hiszem, hogy ötödik és hatodik ötleteket. Figurjed asszonynak ugyancsak volt egy új javaslata a pilot projektre, ezt ugyanezen okból kifolyólag én most nem támogatnám, de nem vetném el magukat a az elgondolásokat, hanem tartsuk napirenden, és térjünk vissza, vissza rá. Röviden összefoglalva ennyit mondtam volna, mindenkinek a kezében van, és várom a, a további véleményüket, adott esetben javaslatukat, vagy kompromisszumos ötleteiket. Köszönöm szépen! Merci, monsieur le rapporteur. Simplement peut-être rappeler... Köszönöm szépen az előadónak a megjegyzéseit. Figyelembe véve, hogy választási év volt, ugye különleges év volt, így kell figyelnünk a költségvetést, és hát így kevesebb idő is jut mindig a költségvetésre ezekben a választási években, és hát holnap már szavaznunk is kell erről a témáról annak érdekében, hogy a Költségvetési Bizottság már figyelembe tudja venni a szövegünket, mert a módosítók benyújtásának határideje szeptember 9. Megadom a szót mindazoknak, akik szót kértek, először is Gönc Kingának parancsoljon. Köszönöm szépen a, e, a szót. Két dolgot szeretnék mondani. Zöri Csaba e, által elmondottakkal kapcsolatban, hogy valóban van egy ilyen konkrét nehézség, hogy a Microfinance Facility e, javaslat az még nem került abba a fázisba, hogy egyértelműen azt mondhassuk, hogy elfogadás nyert, és e, ilyen módon e, hozzá tudunk rendelni költségvetési forrásokat. Köszönöm szépen a javaslatot, hogy, hogy támogatná Öri Csaba is azt, hogy legyen egy külön sor, mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne a progressz keretében legyen ennek a támogatása, hanem külön soron legyen a támogatása, és ugyanolyan fontosnak tartjuk, hogy azt is meg tudjuk szavazni holnap, hogy ebben legyen konkrét összeg is, a javaslatunk az 150 millió euró, úgy tudjuk, hogy a bizottság is támogatja ezt, egyébként egy olyan forrás, amihez az Európai Beruházási Bank is hozzárendel további forrásokat, forrásokat, és egyéb bankok is, tehát ez tipikusan az a forrás, ami tovább forrás, további forrásokat e, generálna. Mi szeretnénk szóbeli e, kiegészítéseket tenni ezzel kapcsolatban, és nagyon fontosnak tartjuk egy a másik téma, amit szintén felvetett Őri Csaba, e, az pedig az autisták foglalkoztatása, mint pilot project. Itt kétségtelenül beszűkti a lehetőségünket az, hogy, hogy négy támogatható pilot projekt lehet. Örülök, hogy Győri Csaba elvileg egyetért azzal, hogy ez nagyon fontos. Mi szeretnénk fenntartani azt, egyébként időben beadtuk a javaslatot, és ebből a szempontból ez nem elkésett, legfeljebb egymással vetélkedő javaslatok vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Vincenzo úr következik a liberálisok nevében. Vincenzo, a szó. Presidente, per quanto riguarda il progetto di parere formulato dal relatore... On... Köszönöm szépen. Nézzük eh, őrül jelentését, véleményét. Eh, Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen elfogadható, és ezt meg kellene szavaznunk a bizottságban. Ami a Költségvetési Bizottság kérdéskörét illeti, hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét a gazdasági válság és pénzügyi válság európai polgárokra tett hatására. A szegénység és a szociális kirekesztés elleni harcról is beszélünk. Mindez megfelel a bizottság javaslatának is, melynek értelmében itt több eszköz kellene rendelkezésre bocsátani az előző évnél többet, mégpedig 9%-kal. Az Európai Szociális Alap is foglalkozik az átképzések kérdésével, a foglalkoztatáspolitika kérdéskörével, a szociális vonal erősítésével a Progress program keretein belül, ugye. Kettes, hármas és tizenkettes úgy gondolom mindenképpen pozitív szavazatot érdemelnének. A nyolcas azonban Gönc Kinga asszony javaslata, valamint a 11-es szintén Gönc asszony és Hughes úr javaslatai, ezek is nagyon fontosnak tűnnek, hiszen itt az emberek, az autisták munkaerőpiaci bevonásáról szólunk. Ez a frakcióm számára nagy fontossággal bír. Ami az egész költségvetési sorat illeti egyetértünk a jelentéstevővel, a 6, 13, 21, 22 a szocialisták részéről, itt a Progress programról van szó, ezek fontosak, ezeket alapjába véve támogatni tudjuk. Azonban először meg kellene vizsgálnunk azt, hogy az egésznek a pénzügyi finanszírozása, lefedettsége hogy néz ki, és hogy az előadó egyáltalán hogy áll ehhez a kérdéshez. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já bych jenom velmi stručně Köszönöm szépen, kedves kollégák. Röviden, hadd javasoljak egy szóbeli módosítást a 14.02.43-assal kapcsolatban az európai globalizációs alappal kapcsolatban. Jelen pillanatban 500 millió euró van ezen a területen, ami rendelkezésünkre áll. Azonban úgy gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ennek a lehívásrának mértéke meglehetősen alacsony volt, és tudjuk azt is, hogy körülbelül mindössze 10%-ot tesz ki a, a lehívás a felhasználás, tehát egy 15 milliót körülbelül. Ez azt mutatja számunkra, hogy nincs szükség feltétlenül erre az alapra. Úgy gondoljuk, hogy 250 millióra felé kellene, tehát ezt csökkentenünk. Figueredo, le Maire. Elmer úr következik, majd Figueredo asszony. No, uh, thank you very much, and, um... Elnök asszony, nagyon köszönöm az új kollégáinknak mondanám, akik eh, nem ismernek, brit konzervatív vagyok, Roger Fermer, azt hiszem, hogy én vagyok itt az egyetlen brit konzervatív ma. A, a pártom eh, pozíciója az, hogy a foglalkoztatás és a szociális szabályok alól vonjuk ki országunkat, és hát egyébként nagy esély van arra, hogy jövőre minket eh, megválasztanak kormányzásra. Nézzük a pilot kísérleti projektek kérdését. Nagyon nehéz ezekkel foglalkozni. Mindannyian szeretnénk, hogy ugye legyen képzés, hogy megtarthassuk a munkahelyeinket. az nagyon kedvesek akarunk lenni, akik autisták, de könnyen lehet, hogy azok, akik nem autisták, hanem más fogyatékkal élnek, ők hátrányos helyzetbe érzik magukat, mivel hogy őket most valamiért kiválasztottuk tény mindenképpen az, hogy ezek a dolgok mind-mind-mind nagyon-nagyon vonzóak, mint a szaloncukor a karácsonyfán például. Meg a karácsonyfa díszek mindannyian látjuk, hogy ezek milyen szépek, de ha túl sokat akasztunk rá, akkor, akkor a karácsonyfa feldől, és ha éppen a gyertyára esik, vagy bele a kandalóba, akkor még le is ég. tudatában kell lennünk annak, hogy miért is van ilyen magas munkanélküliség Európában. Persze ez részben összefügg a, a gazdasági és pénzügyi válsággal, de az elmúlt tíz évben, ahol a parlamenti képviselő voltam, ez ugye összefüggött a túlszabályozással és a munkaerőpiaci túlszabályozással, az ö, ipar, az ágazatok és az emberek túladóztatásával itt nem arról van szó, hogy vegyük el az adófizetők pénzét, adjuk oda köztisztviselőknek, akik aztán kiosztják majd szimpátiájuk szerint. Jó ideje tagja vagyok ennek a bizottságnak, és hát sok mindent elmondtam már itt, tudom, hogy nem igazán haladok előre, de néha-néha ezekre a dolgokra is gondolnunk kellene. Köszönöm. Uh, Madame Figueredo, puis Madame Elizabeth Lynn. Madame... Figueredo asszony, majd Elizabeth Linne következik. Figueredo asszony, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Három rövid megjegyzést szeretnék közölni. Először is szeretném megindokolni a benyújtott javaslatokat. Mindig is megpróbáltam fejben tartani, vagy szem előtt tartani azt, hogy milyen szociális helyzetben van most az Európai Unió. Tudom, hogy szociális szempontból nagyon komoly költségvetésre lenne szükségünk, ugyanakkor a többi politikát sem szabad elfelejtenünk. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy más politikákat is be kellene kapcsolni abba, hogy javítsunk az emberek szociális helyzetén. Tehát mindenkinek megfelelő munkahelyet kellene biztosítani, megfelelőképpen kellene elosztani a javakat, megfelelő bérezést kellene nyújtani mindenkinek. De, kedves kollégák, ami a kísérleti projekteket illeti, azokra a kísérleti projektekre is szükség van, amelyek a bizonytalan munkahelyeket biztos és méltányos munkahelyekké alakítják át. Különösképpen a nők bizonytalan munkahelyére gondolok, ugyanis vannak olyan országok, ahol a munkahelyek 20%-a vagy még magasabb aránya bizonytalan munkahelynek számít és hiába hozunk létre új munkahelyeket, hogyha ezek bizonytalan munkahelyek, akkor ez hosszú távon nem segít nekünk megoldani a problémákat. Úgyhogy igenis szükség van azokra a projektekre, amelyek a nőket, a fiatalokat segítik, hogy megfelelő és biztonságos, biztos munkahelyet találjanak. És ha már nálam a szó, még azt is szeretném elmondani, hogy azokra is oda kell figyelnünk, akiknek egyáltalán nincsen munkájuk, pedig alkalmasak lennének munkavégzésre. Hogyan tudjuk nekik azt garantálni, hogy megfelelő és emberhez méltó életkörülmények között élhessenek? hogyha szeretnénk fellépni a szegénység ellen, akkor vegyük figyelembe, hogy 22 millió ember munkanélküli jelenleg az Európai Unió területén. Tehát, hogyha a szegénység ellen szeretnénk fellépni, akkor a munkanélküliség ellen is fel kell lépni, hiszen ez a 22 millió szám 25-re vagy 30-re emelkedik valószínűleg az év végéig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Felolvasom a hozzászólók listáját. Lambert Madame Elisabeth Morin, est-ce que je peux clore még valaki szeretne hozzászólni? és utána pedig a bizottságnak adok majd szót, akkor Elizabeth Lind következik, és utána Jean Lambert. Egy pontosítást szeretnék kérni. A 6-3-20-szal kapcsolatban úgy értettem, hogy a szocialisták esetleg ezt visszavonják. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Remélem, hogy nem, mivel azt szeretném, hogy szerepeljen az antidiszkriminációs és sokszínűségi eszközök növelése itt. Ami az autizmussal kapcsolatban elhangzott, van sok más kísérleti projekt, amely foglalkozott már különböző fogyat Az autizmus vonatkozásában azonban ismeretes az, hogy az autisták nagyon nehezen férnek hozzá a munkaerő piachoz a foglalkoztatási irányelv ellenére. Roger Helmernek mondom ezt. Az autizmus egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell, amire szükség van költségvetési sorra, véleményem szerint. Merci, Madame Gino. Köszönöm szépen, Jean Lambert, aztán Elizabeth Morin. I wanted to... Köszönöm. A mikrofinanszírozási eszköz vonatkozásában szólnék hozzá támogatjuk, hogy egy költségvetési sor szerepeljen ezzel kapcsolatban. Nem lenne gondunk azzal, hogy a progressztől vegyünk itt át pénzeszközöket, hiszen ugye annyira érveltünk, hogy a progresszbe több pénz kerüljön a múltban, de természetesen üdvözölnénk azt is, hogy legalább szerepeljen ez a költségvetési sor, hogy később aztán megvitathassuk, hogy pontosan mennyi kerüljön bele ebbe, feltételezvén azt, hogy a bizottsági javaslat kielégítő lesz ezzel kapcsolatban. Ami pedig a kísérleti projektet illeti, mi is támogatjuk azt, amit a vélemény jelentéstevével kapcsolatban elmondott. az autizmussal kapcsolatos projektes, hogy foglalkozni kell. Elfogadjuk, hogy nehézségek vannak -e ezzel a területtel. Köszönöm. Köszönöm szépen, magánasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! A 63-46-tal kapcsolatosan szeretnék hozzászólni az Európai Globalizációs Kiegészítés Alappal kapcsolatosan. Mozlin Básló és az Uli Kodinyi is foglalkozott ezzel a kérdéssel, aztán az amp a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak a véleménye ugye nagy mértékben változott a bizottságnak a felépésével, és azt hiszem, hogy egy olyan alapról van szó, amely az infrastruktúrákat finanszírozza, és arra törekedtünk, hogy segítse ez az alap az munkahely váltást, az átképzést leginkább a munkanélküliségbe került dolgozók esetében, a szociális ügyek miniszter asszonyával beszéltünk mindenről különben. Valóban arra van szükség, hogy amennyiben át képzésről van szó, a munkavállalók támogatásban részesüljenek, és én mindenképpen meg kell ismertetni ezt az alapot a tagállamokkal, éppen ezért nagyon nagy mértékben támogattam azt a vonalat, amelyet ebben a szakbizottságban mindig is támogatunk, azaz támogassuk meg, erősítsük meg ezt az európai globalizációs kiigazítási alapot. Elnök, javaslom, hogy akkor adjuk meg a szót most Donai asszonynak a bizottság részéről, Bizo Donai asszony főigazgató a bizottságnál, és vizsgáljuk meg azt, hogy hallgassuk meg, hogy a mikrofinanciális projekt ez az eszköz, amely a progressz költségvetésében szerepel, hogy is működik, ugye sok reakciót hallottunk ezzel kapcsolatosan, nyilván ön egy olyan információs sorra tud majd szolgálni számunkra, amely nagyon hasznos lehet a vitában. Köszönjük szépen! Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy reagáljak az elhangzottakra. Ami a mikrokredit eszközt illeti, a bizottság azt javasolta, hogy itt a Progress program pénzeszközeit használjuk fel 25 milliós éves szinten, négy éven keresztül. Ez ugye összesen 100 millió eurót tesz ki. A bizottság javaslatot tett, hogy a progresszből vezessünk át ide pénzeszközöket ebbe az új, ebbe az új eszközbe a gazdasági válság hatásainak enyhítésére. Ezzel lehetősége lenne a munkanélkülieknek, akik most veszették el a munkájukat, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, az önfoglalkoztatás vagy mikrovállalkozások létrehozása területén. Tudják, hogy a bizottság szándéka az volt, hogy ezt az intézmény közé megállapodás keretei belül rendezzük, ezért is nem kértünk új pénzeszközöket, megvizsgáltunk egy sor költségvetési sort, ezzel kapcsolatban és a progress sor tűnik a legalkalmasabbnak erre. Két megjegyzést hadd mondjak még el, az egyik az egy technikai jellegű. A progress sor növelése, hogy onnan aztán pénzt vegyünk ki a mikro hitelek, hitelekre, technikai szempontból bonyolult. Éppen ezért a javaslatunk két részből állt, az egyik a progress program kiigazítása volt, a másik pedig egy új költségvetési sor létrehozása volt, hogy foglalkozunk a mikrohitel eszközzel. Tehát technikai szempontból egyszerűbb különböző költségvetési sorokkal dolgozni, mint megnövelni a progress eszközét, amely aztán csökkentésre és átalokálásra kerülne. Ez egy technikai dolog tehát, ahogy már mondtam, a bizottság egy javaslatot nyújtott már be a, a, a pénzeszközök átvezetésére. Egy-két apró megjegyzés még, ha megengedik, a globalizációs alap vonatkozásában elmondhatom, hogy ez konkrét kérelmekre reagál, tudatában vannak annak, hogy az új rendelet ugye most lépett még csak hatályba, amely a belépési pontokat, az alapfelhasználásnál belépési pontjait módosítja, és mindez a válsággal összhangban azt mondatja velünk, hogy 2010-ben valószínűleg nagy igényekre számítunk ezen a területen. Végezetül, ami a kísérleti projekteket illeti, a szakbizottságnak igaza van abban, hogy meghatározza, hogy meghatározzuk, hogy mire fordítjuk ezeket az eszközöket. 2010-el kapcsolatban elmondhatom, hogy az új mikrofinanszírozási eszköz is megjelenik, ezen túlmenően az új globalizációs alap is megjelenik, tehát gyakorlati szempontból elmondható, hogy a kísérleti projektek száma úgy gondolom, hogy korlátozott marad, és nem, nem hullik itt szét minden nagyon sok irányba. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Világos, akkor a bizottság kidolgozza a saját álláspontját, de nagyon fontos tudni, hogy miért így döntenek, tehát miért a Progress programba kerülne ez a javaslat be. Nos, Öri úr, hogyan látja a kompromisszumoknak a lehetőségét a holnapi szavazás előtt? Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Elizabetnek mondom, hogy a, a 63-20-asnál két azonos javaslat van, az egyiket a szocialisták jelzik, a másikat meg én magam. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy visszavonjuk, vagy nem vonjuk vissza, az egyik feltetőleg át fog menni. Ugyanaz az összeg szerepel mind a két javaslatban. A globalizációs alapnál mindenkinek igaza van, aki attól fél, hogy nehéz úgy pénzért küzdeni, hogy közben nem költöttük el eddig a, a, a, a, a csak egy töredékét annak, ami eddig rendelkezésre állt. Ennek ellenére ö, olyan válság sem volt, mint amilyen ö, most van ö, korábban. Másrészt valóban nagyon bonyolultak voltak a szabályok, és ezért módosítottuk tavaly a szabályokat. Tehát azt gondolom, hogy a válság ö, ö, és az abban eddig szerzett tapasztalatok, amik azért némileg lehetőséget adnak számunkra hogy becsüljük azt, hogy milyen kihívások elé nézünk még most is a foglalkoztatás területén. Plusz az, hogy megkönnyítettük a szabályokat, világosabban egyértelmítettük, tehát így könnyebb hozzáférni, ezek valószínűleg meg fogják sokszorozni az igénybevételt. Ma is fogunk tárgyalni ilyen esetekről, és a jövőben is előre látható. tehát indokoltnak tartom azt, hogy bővítsük ezt a keretet, azért tettük itt tartalékba, hogy ha szükség van rá, akkor legyen, vagy azért javasoltam, hogy tegyük tartalékba, de ezen még küzdeni kell, ez biztos, mert fogják ezt még vitatni más bizottságokban is, meg a Költségvetési Bizottságban, de szerintem a mi álláspontunk védhető és tartható ebben az ügyben, tehát én azt gondolom, hogy tartsunk ki emellett, hogy, ö, ö, hogy ezt bővítsük. Nem gondolom azt, hogy fölösleges lenne ez a globalizációs alap. Nem beszéltem az először róla, de úgy látom, hogy senki nem is vitatta, hogy annak idején ugye a, a, azoknak a szakmai intézeteknek, amelyek jelentősen támogatják a munkánkat, itt gondolok itt a Dublini Bilbaui alapokra, azoknak egyszerre tavaly évben csökkentették a pénzét, mert szükség volt a Galileo számára, de azt ígérték nekik, hogy vissza fogják kapni. Ez a javaslatban én meg azt gondolom, hogy az ígéret szép szó, nekik szükségük is van pénzre, nekünk szükségünk van az ő munkájukra, tehát indokolt visszaállítani, hogy nem, indokolt hozzásegíteni a, a, a bizottságot vagy az uniót ahhoz, hogy betartsa a saját ígéretét, ezért én föntartanám változatlanul ezt a javaslatot. Elfelejtettem az előbb valamit megkérdezném. Egy évvel ezelőtt, amikor hasonló vitát folytattunk az ezévi költségvetésről, az akkori jelentéstevő Karin Jöns föltett egy kérdést a bizottságnak a szociális párbeszéd kapcsán tapasztalható degresszióra vonatkozóan, nevezetesen, hogy a szociális partnerek programjainak a szánt összegek folyamatosan csökkennek. Nem kaptunk választ egy év óta, talán újra föltetjük a kérdést akkor a bizottságnak, hogy akkor hogy is van ez, talán megmagyaráznák, hogy miről van szó és miért van ez így, hisz a mostani válságos helyzetben a szociális partnerek, mint tudjuk, valóban nagyon fontos szerepet játszhatnak a válság hatásainak az enyhítésében progress végül is utoljára. Én csak azt a meggyőződésemet tudom hangosítani, hogy persze minden pénz, amit a, szociális, a válság szociális következményeinek az enyhítésére, a munkahelyek újra megtalálására, részben a, a gazdaság segítére is fordítunk, az hasznos és fontos, és nekünk az a dolgunk, hogy ezért, ezért harcoljunk és ezt küzdjünk de tényleg nem gondolom azt, hogy szabad nevetségesnek lennünk, és mindenfajta realitásérzék és korlátok nélkül ö, ö, ö, kérni mindenféle emelést, mert na, nagyobb lesz a, és erőteljesebb lesz a visszautasítás. Tehát én konzultálva a Költségvetési Bizottság jelentéstevőjével is, ismerve az eddigi gyakorlatot, azt látom, hogy az ö, ö, nem reális, ami szerepel itt a szocialisták részéről. Tehát változatlanul azt gondolom, hogy ö, várjuk meg a vitát a mikrofinanszírozási alapról, és aztán utána vissza fogunk, vissza fogunk térni erre, de mondom, azt tudom támogatni. Ráadásul azt hallottuk a bizottság részéről is, hogy technikailag is könnyebben kezelhető, hogyha nem a progressben dugjuk el, hanem, hanem külön soron van. Teremtsük meg a külön sort, fogunk erről még beszélni, fogunk erről vitatkozni az elkövetkezendő hónapokban, aztán majd meglátjuk, hogy később, később mi lesz vele. Én tehát változatlanul ezt javaslom. Majd eldönti a, a, a bizottság, hogy milyen ö, ö, stratégiát folytat, nyilván a szavazásnál ki fog ö, ö, derülni. Abban az értelemben igaza van Gönc Kingának, hogy, hogy hát időben beadta a javaslatot, tehát nem mm, időn túli, de azért abban az értelemben, hogy most már jó fél éve dolgozunk ezzel a, a költségvetéssel, sok megbeszélés és egyeztetés volt a, a háttérben, ahhoz képest tényleg egy kicsit későn jött, mert nem hirtelen az úgy jelent meg, hogy, hogy korábban erről nem volt szó, és mi az erőfeszítéseinket arra a négy pilot projektre koncentráltuk, amelyiket feltétlenül szeretnénk, hogyha támogatnának. Mondom, a későbbiekben szívesen támogatom azt a, a saját frakcióm részéről is, hogy, hogy beszéljünk erről, és a következő évi költségvetésben esetleg ilyen pilot projektet tegyünk meg. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le rapporteur, pour euh, ces conclusions et ces éclaircissements. Nagyon szépen köszönjük ezeket a pontosításokat az előadó részéről, és akkor ezekkel a pontosításokkal fogunk szavazni a holnapi napon. Mint ahogy elmondtam a mai ülés elején, megpróbálunk kedvezni Bauer Editnek, megpróbáljuk előrevenni az ő napirendi pontját. Hát úgy látom, hogy a tanács és a bizottság is itt van, fejet hajtottak a mi szakbizottságunk kérése előtt. Akkor most megvizsgáljuk, sőt, úgy mondanám, újra megvizsgáljuk Bauer Edith szövegét a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezésével kapcsolatban. De mielőtt még megadnám a szót a jelentéstevőnek, szeretnék valamit elmondani. A koordinátorok ülést tartottak júliusban az alakuló ülésünkön, tehát ez volt a koordinátorok alakuló ülése, és akkor abban maradtunk, hogy ezt a, a témát, ezt a szöveget változtatás nélkül tovább fogjuk vinni a plenárisra. Ugyanakkor az Európai Bizottság időközben a biztos részvételével elmondta, hogy szeretnék újra nyitni ezeket a tárgyalásokat és ezeket a vitákat, méghozzá a bizottság eredeti javaslatát alapul véve. Úgyhogy ha a bizottságnak szeretnénk kedvezni, akkor újra meg kell vizsgálnunk egy kicsit ezt a szöveget. Figyelembe véve ezt a kérést a bizottság részéről, hogy újra nyissuk meg a vitát, meg kell vizsgálnunk, hogy mit kell tenni. Tehát a plenáris ülés szavazása után ugye már nincsen lehetőség arra, hogy újra vizsgáljuk a szöveget, úgyhogy ha kedvezünk a bizottságnak, akkor a plenáris szavazást egy kicsit el kell majd halasztanunk. Most ugye meghallgatjuk majd az előadót, aki bemutatja nekünk a szöveget, utána eszmecserét folytatunk a kollégákkal magáról a szövegről, magáról a témáról, és ezután azt is el kell döntenünk, hogy mi legyen a sorsa a szövegnek. Vagyis, vagy szeptemberben szavazunk erről, vagy pedig teljesen máshogyan fogunk majd eljárni, és egy kicsit meghosszabbítjuk ennek a témának a vitáját. Úgy látom, hogy szerkesz úr szeretne majd hozzászólni ehhez a témához, de először is természetesen Bauer Edité a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy egy kicsikét kedvezett nekem a napi rendel kapcsolatban. Én elnézést kérek a kollégáktól is, meg öntől is, de azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk is, meg leszünk is olyan helyzetben, hogy egyszerre kell két bizottságban kvázi jelen lennünk. Egy rendkívül érdekes és izgalmas témához értünk ezzel a, ezzel a jelentéssel, ugyanis május 5-én a jelentést a plénum elutasította. Így került, ahogy ön is mondja, vissza a közúti fuvarozók munkaidejéről szóló irányelv a bizottságunkban. Ez a 2002 per 15-ös irányelv módosítása, aminek a következtében 2009. március 13-ától az irányelv hatása kiterjed a magánfuvarozókra és ez a probléma az, ami gyakorlatilag megoldást kíván, több oknál fogva is. A bizottság javaslata is erre vonatkozott. Ma az a helyzet, hogy a tanácsban is van egy gyakorlatilag nagyon kevés föntartásokat tartalmazó megegyezés az irányelvvel kapcsolatban, a munkaidő szabályozásról van szó. Szerkasz úrral együtt és néhány más kollégával együtt is végig szenvedtük a munkaidő irányelv eh, tárgyalását a bizottsággal és a tanácssal, és tudjuk, hogy ez milyen, milyen problémás dolog. Szerkasz úr talán arra is emlékszik a többi kollégával egyetemben, hogy én amellett voltam az új országok tapasztalatai alapján, hogy mivel a munkaadó és a munkavállaló viszonya nem szimmetrikus, nincs egyensúlyban, azért valóban szükség van némi szabályozásra. Itt ebben az esetben a helyzet egy kicsit más. Kivel szemben védjük a magánvállalkozót? Nem tételezhetjük föl, hogy a magánvállalkozó egy dezintegrált személy, aki nem tudja saját magát megvédeni saját magával szemben. Azt lehet mondani, és ez is nagyon gyakran elhangzott a, a vita során, hogy a közúti biztonságról van szó, hogy ez az irányelv a közúti biztonság érdekében terjed ki a magánvállalkozókra is. Ebben az esetben azonban van egy nagyon súlyos ellenérv, mert az 561 per 2006-os irányelv az teljes mértékben szabályozza az utazási időt, tehát az, az, az a munkaidő szabályozás, amiről itt szó van, az, az a vámon eltöltött idő, a vámolással eltöltött idő, a rakodással, kirakodással, berakodással, az utasokra való várakozással, tehát egy ilyen típusú munkaidő. A jelentés, ami önök előtt van, arról szól, hogy küldjük vissza a bizottságba a jelentést, és a bizottság hozzon egy új jelentést. Miközben, mint ahogy mondtam, a tanácsban megegyezés van, a szocialista kormányok épp úgy megegyeztek, mint a, mint a konzervatív kormányok. A probléma ma ott van, hogyha visszaküldjük a bizottságba, és szeretném, hogyha a kollégák ezt mérlegelnék, mert ez valóban egy súlyos probléma. Visszaküldjük a bizottságba, akkor az a veszély áll fönn, hogy a bizottság 27 infringementet vezet be Nincs egyetlen egy olyan tagország se, amelyik ennek az irányelvnek a hatáját kiterjesztette volna a magánfuvarozókra. Miközben, ahogy hallottuk, a szakszervezetek éppen ma ültek össze, hogy véglegesítsék a saját álláspontjukat, és keressenek megoldást a tanácssal. Hogyha mi ezt a jelentést, amit, amit nem lehet módosítani, a a házszabály szerint, a Rules of Procedure szerint nem lehet módosítani a jelentést. Tehát csak megszavazhatjuk, hogy, hogy elutasítjuk a jelentést, vagy, vagy jóvá hagyjuk a jelentést. Más lehetőségünk nincs. Hogyha mi ezt nem tudjuk módosítani, akkor gyakorlatilag ez a helyzet fog fönnállni, hogy a bizottság 27 infringementet vezet be ez pedig senkinek sem érdeke. Tehát én arra kérem az elnök asszonyt, a kollégákat, hogy mérlegeljük ezt a helyzetet, és arra kérem a koordinátorokat is, hogy térjenek vissza az eljáráshoz magához. A kollégáktól pedig tanácsot szeretném, szeretnék kérni, hogyan eljárni ebben a helyzetben. Amikor itt van egy lehetőség, hogy módosíthatnánk, módosíthatnánk a, a, a, magát az irányelvet, úgy, hogy akár ez mindenkinek jó legyen, hogyha találunk egy megfelelő kompromisszumot, és e, e felett tendál a szakszervezetek, a, a fuvarozók és a, a bizottság is, Miközben előttünk van egy olyan, olyan jelentés, amelyik, amelyiket nem lehet módosítani. Tehát én legszívesebben azt javasolnám, hogy nyissuk meg a lehetőséget, tehát készítsünk egy új jelentést, amelyik lehetőséget ad arra, hogy ezt a kompromisszumot, az alakuló kompromisszumot figyelembe vegyük. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Egy dolgot, egy dolgot talán még hozzáfűznék, hogyha, hogyha nem tennénk semmit, és a az irányelv hatája kiterjedne a magánfuvarozókra is, ha semmi más nem vennénk figyelembe, ennek a költsége, az ellenőrzés költsége messze meghaladja azt a költséget, ami, ami abból adódik, hogy a parlament Strasbourg és Brüsszel között közlekedik. Hatalmas költségeket, administratív költségeket jelent az ellenőrzés maga, mert rendkívül nehéz, nehéz ellenőrizni a magánfuvarozókat. Tehát van egy sor olyan, olyan jelenség, ami miatt szerintem érdemes újra gondolni ezt az egész problémát. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen jelentéstevő asszony, javaslom, hogy figyelembe véve ezt a nagyon sajátos kontextus, amelyben most visszatérünk erre a szövegre, adjuk meg egyből a szót a bizottságnak. Tudom, hogy ezt nem így szoktuk így csinálni, de nem így szoktuk ezt csinálni, de ez lehetővé teszi majd azt, hogy a vita tartalmasabb legyen, mert hogy ezáltal meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a kompatibilitás hogyan min, működhet. Hogyan, hol tart a bizottság a gondolkodásában, mit gondol mindenről a bizottság. Rio Pasquarelli úrnak adnám meg a szót, és hallgassuk meg őt, hogy mi az, ami módosulhat a bizottsági javaslatban, teszem fel a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még mielőtt elmondanám, hogy mi is módosítható a javaslatban, hagyd használjam fel ezt az alkalmat arra, hogy a következőket megfogalmazzam. Ritkán volt alkalmam arra, hogy a bizottság előtt megjelenjek az önök előtt, úgyhogy hogy ezt most hagyd tegyem meg angolul. The commission position... A bizottság álláspontja és a bizottság javaslata sem nem, nem szociális, nem is ideológiai alapon nyugszik, egyszerűen egy gyakorlati anyag. Egy végrehajtható és logikus vagy gyakorlatias anyagot szerettünk volna összeállítani. Az utazó munkavállalók munkaideje tulajdonképpen egy lex specialis az általános munkaidős irányelvhez képest. Az általános munkaidős irányelv nem alkalmazandó az önálló vállalkozókra. Nem volt soha semmi ellentmondás ebből, nem képezett ez vita alapot, a parlamenti tanácsi megbeszélések során sem okozott ez problémát, amikor a bizottsági javaslatot tárgyalták, ugye. Ahogy tudják, hogy az utazó munkavállalókat érintő helyzet más, azért más, mert amikor 2002-ben az irányelv elfogadásra került, akkor a az önálló munkavállalók, eh, vagy a önálló vállalkozók erről kizárásra kerültek, volt egy rendezvúzáradék 2009-ben, amikor is a bizottság elvileg javaslatot kellett volna, hogy tegyen, arra, hogy vagy bevonja őket ebbe, vagy pedig teljes kizárást alkalmaz. A kizárásos kirekesztéses lehetőséges, lehetőség teljes mértékben ez hangban volt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket amelyek rendelkezésünkre álltak. Azért, hogy annak, hogy ezt javasoltuk, két oka volt. Az egyik az egésznek a végrehajthatósága és hatékonysága, a másik pedig az, hogy nem láttunk semmi olyan közúti biztonsági okot, amely szükségessé tenni azt, hogy az önálló vállalkozó forrazókat bevonjuk ebbe ahogy Bauer asszony is elmondta, 2002 óta nagyon szigorú szabályokat alkalmaztunk a vezetési és pihenő időszakok vonatkozásában. Ezek ugye mindenkire vonatkoznak, az önálló vállalkozókra és a foglalkoztatottakra, nem csak, hogy szigorúak ezek, hanem szigorú végrehajtatása, betartatása is történik, hiszen minden gépjárművet ugye digitális tahográffal kell felszerelni, ez egy olyan készülék, amely eddig nem került manipulálásra, vagy eddig nem tudta senki sem manipulálni, és ez rögzíti a vezetési időket, betartatja a sofőrökkel a pihenőidőket, különben ugye ha nem állnak meg, akkor a gép tovább megy, és így tovább a vezetés teszi ki az utazó munkavállalók 89, munkaidejének 80-90 százalékát legyen az most foglalkoztató, tehát alkalmazott, vagy pedig önálló vállalkozó. Úgy gondoljuk, hogy ez a 2006-os rendelet nagymértékben lefette a munkaidőket. Tehát nem csak a vezetési időket, hanem a munkaidőket is, és ez mindenki vonatkozásában, tehát az önálló vállalkozók vonatkozásában is. A közötti biztonsági érvet nem támasztják alá az általunk elvégzett tanulmányok, pedig mi elvégeztünk egy tanulmányt, mielőtt javaslatot tettünk volna statisztikai adatbázisunk van közúti biztonsági szempontból, egy tanulmányt is elkészítettünk egy független tanácsadóval, ez az etap tanulmány. A következtetés, ami ebből levonható, az az, hogy kamionok, tehergépkocsik a balesetek 6%-ában érintettek. Nem hibásak, hanem érintettek. A fáradtság körülbelül a 6% 6%-ában játszik csak szerepet. Ez kb. 0,4%-ot tesz ki összesen, tehát a fáradtság a balesetek 0,4%-ának okozója. Éppen ezért a munkaidő szabályozása azért, hogy tovább biztosítsuk, a, tovább javítsuk a biztonságot, valójában már túllő a célon, tehát kicsit messzebb megyünk. A tanulmányok azt mutatják, hogy nem a, a munkaórák száma okozza a baleseteket, és az hát ebből származó öm, fáradtság, hanem sokkal inkább mondjuk betegség, alvászavar, dohányzás, különböző olyan gyakorlatok tehát, amelyek mind érintik az alkalmazottakat, és az önálló vállalkozókat. Tehát nem gondoljuk, hogy egy további szabályozási réteg a munkaidő vonatkozásában önálló vállalkozás, vállalkozók esetében, hogy ez annyira hozzájárulna a közúti biztonság javításához. Nincs igazán bizonyíték, ami ezt alátámasztaná. Nézzük akkor a másik okot. Ugye a végrehajthatóság. Betartathatóság. Nagyon nehéz szinte lehetetlen ellenőrizni a munkaidőt önálló vállalkozók esetében. Nem tehetünk digitális tahográfot az irodájukba, vagy az otthonukba, hogy ellenőrizzük a munkaidejüket. nem alkothatunk olyan jogszabályokat, amelyek nem hajtható, hajtathatók be. Azt kell tehát betartatnunk, ami már megvan, gondolok itt a pihenő és vezetési időkre. Nagyon sok végrehajtatási, betartatási munka történik ezen a területen. Aztán tudatában vagyunk annak is, hogy egyszerűsítenünk kell a szabályozást, csökkentenünk kell a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhet. Ellenőrzésekre van szükség, a munkaidős irányelv alapján a kényszervállalkozók vonatkozásában, ahogy Bauer asszony is elmondta, és az előző jelentéstevő is utalt ugye erre. A tagállamokra hagyhatjuk, és a jelen szöveg a tagállamokra is hagyja azt, hogy nemzeti szabályokat alkalmazzanak az önálló vállalkozások vonatkozásában. Ezt nem zárja ki ezt a lehetőséget, tehát rendet. Nézzük most akkor a dolog átgondolásának lehetőségét. Hálás vagyok azért, amit asszony elmondott, ha jól értettem. Nem értem, nem értek ugye magyarul, de ha jól értettem az elhangzottakat. Egy széles körű vitára van szükség. Mindenképpen. Az ETF, a fuvarozók szervezete a mai napon és holnap tart egy ülést, ahol ezt vitatják, meg pontosan ezt a témát, és örömmel hallanánk az ő véleményüket is, mint szociális partnerek véleményét, és biztos vagyok abban is, hogy ez a szakbizottság is hallani szeretné, hogy az Európai Közúti Fuvarozók szervezete mit mond erről. Nézzük, hogy mi a fontos számunkra. A bizottság mindenképpen kész arra, hogy együttműködjön a parlamenttel, a tanácssal, a szociális partnerekkel annak érdekében, hogy valami megoldást találjunk erre. Mi a fontos számunkra tehát? Nem más, mint az, hogy biztosítsuk azt, hogy a jogszabályokat olyan jogszabályokat fogadjon el, amely végrehajtható, betartatható, másodszorban pedig olyanokat, amelyeket ténylegesen a biztonság indokol, tehát ne, ne kibúvóként vagy ilyen fals indokként használjuk a biztonságot. Plusz arra is oda kell figyelnünk, hogy ne helyezzünk túl nagy terhet a vállalkozók Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr. Ön nem válaszolt ugyanakkor a kérdésre ön nem indokolta meg azt, hogy mi vezetett oda, hogy megnyitanák ezt a fejezetet. Tehát meg azok a konkrét események, konkrét megoldások, amelyek lehetővé tennék, hogy újra megnyissuk ezt az ügyet, statisztikákat idézett ön, a, közbizt, a közúti biztonságról, a kamionokkal kapcsolatosan, és hát gyakorlatilag szinte ugye a sofőröket olyan szupermennek, akik semmilyen veszélynek nincsenek kitéve a közúti forgalomban gyakorlatilag ez eh, hallottuk. De ugyanakkor ott vannak azok a munkavállalók, akiket érint ez a szöveg, illetve ott vannak az önállóak. Ez a két kategória, amelyel foglalkozik ez a szöveg. De most az önálló munkavállaló, az önálló dolgozók, vállalkozók, azok még inkább szupermennek, mint a, a, a, a többiek. Szóval azt láttuk, hogy az Európai Parlament annak a híve leginkább, hogy megerősítsük a korábbi szavazást, mert hogy ugye figyelembe véve a, korábbi, a, a konzultációkat a, a különböző partnerekkel, esetleg oda vezet, hogy új utak nyílnak meg, de mely új utak? Mert a statisztikákból azt olvasunk ki, amit akarunk, tehát ezek nem válaszok a szemünkben. Viszont tud-e önök konkrét tumokat mondani, amelyek alátámasztják azt, hogy az Európai ö, ö, Unió Bizottsága ö, ö, úgy ke, ö, a ö, kirekesztett önálló munkavállalkozásokkal másként foglalkozott. Azt mondjam, nem szupermenekről van szó, ugyanolyan emberekről van szó, mint mások, de olyan szakmabeliek, elnök, de hát nem fogunk most a közbiztonságról 150 évnyi vitát folytatni, hanem az a kérdésünk, hogy melyek azok az érvek, amelyeknek az alapján ezt az ügyet újra fel lehet nyitni. Azt mondjam, az Európai Bizottság ismertette a javaslatát, az Európai Parlament pedig vagy meg kell, hogy erősítse, vagy el kell, hogy vesse azt a döntését, amelyet az előző ciklusban hozott mint mondottam, a szociális partnerek most vitatkoznak ebből a témáról, és ha jól értettem Bauer a szavait, akkor ő azt mondotta, hogy kész arra, hogy egy szélesebb körű vitába bocsátkozzunk, és mi ezt megerősítjük, és készek vagyunk meghallgatni a szociális partnereknek a véleményét, amelyet holnap fognak megfogalmazni. Ismétlem, az Európai Bizottságnak az álláspontja az, hogy nyitottak vagyunk olyan megoldások iránt, amelyeket most nem tudok önnék elé tálni, ezt elismerem, de amely megoldások ö, biztosítják azt, hogy konkrétan ez a jogalkotási aktus érvényesüljön, és fölösleges réteget a különböző jogi aktusokra már ne telepítsünk olyan területeken, amelyeket nem is lehetne alkalmazni. Elnök, köszönöm szépen, akkor megnyitjuk a vitát most a képviselőkkel. Az Ozsi úr jelentkezett elsőként, illetve a Shadow, az árnyi jelentés tevőket venném előre, és Szerkász úr Stefan Hughes-ot helyettesíti, úgyhogy neki adnám meg a szót elsőként. Az ALDE nevében nem tudom, hogy ki a árnyék tevő. Harkin asszony, akkor önnek adom majd meg a szót utána. Szerkász úr. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hablar en... Köszönöm. Szépen elnök asszonyom. Steve Hughes nevében szólnék, aki korábbi jelentéstevő volt, és a Szociáldemokrata frakció nevében is szólok egyben. A következőkkel kezdtük a megbeszéléseket. A bizottság, Spidla biztos úr elmondta, hogy kész kompromisszumot találni, és egy utat kínálni a probléma kezelésére. Most miről beszélünk? Nem a Spidla biztos úr volt, hanem a másik. A presidenta. Porque constantemente se nos hacen afirmaciones. Akkor valójában még egyszerűbb a helyzet mindig mondanak valamit, valamit elég tárnak, aztán a gyakorlatban nem is úgy van. Mindig ö, ö, ígéretet tesznek arra, hogy nyitás lesz a tárgyalások során, valahogy nyitunk a tárgyalások során, de aztán mégis nem történik semmi. Hogy majd meghallgatjuk a szociális partnereket, és így tovább. Pár órával ezelőtt beszéltem a szociális partnerekkel, ők azt mondták, hogy nincs párbeszéd a bizottsággal részükről. Tehát legalábbis ebben a témában, ami a, az önálló vállalkozók bevonását illeti. Botrányos tehát egy kicsit az, hogy a bizottság azt feltételezi, azt állítja, hogy a fáradtság nem függ össze a közlekedési feltételekkel. 2002-ben pontosan ennek ellentetjében értettünk egyet. ...2002-ben Finnország és Spanyolország és ennek megfelelően szavaztak, ugye? Azt akartuk, hogy az önálló vállalkozók is bevonásra kerüljenek. A parlament, a bizottság akkor mást állított. Most meg azt állítják, hogy a fáradtság a vezetési időből származó fáradtság és a balesetek nem függenek össze. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet pedig eh, eléggé magától értetődő. Továbbá. Azt is hallhattuk, hogy nincs lehetőség eh, szabályozni azt, hogy ugye azon a vállalkozók az irodában vagy odahaza mit csinálnak, de nem is erről van szó, nem arról van szó, hogy mit csinálnak otthon vagy az irodában, hanem arról a fizikai erőfeszítésről van szó, ami a tergépkocsi vezetői munkakörrel járnak együtt. Nem arról van szó, hogy odahaza mi a dolga az illetőnek. Nem akarok túlságosan sok időt igénybe venni, de úgy gondolom, hogy itt nem igazán a párbeszéd megkezdéséről beszélünk. a bizottság megsérti a szervez, az intézmények közötti konszenzust, és veszélyezteti a gépkocsi vezetők egészségét, és egy alibit keresnek arra, hogy itt most egy olyan, hogy hogy tudják megmagyarázni azt, hogy miért akarják ezt az egészet módosítani, és azzal érvelnek, hogy a bürokráciát kívánják csökkenteni az vállalkozók és a kényszervállalkozók megkülönböztetése pontosan ez az, ami valójában nehézkes. De ha mindenki, aki vezet ugyanazon szabályok hatája alá tartozna, akkor megoldanánk a problémát. Spanyolországban is így szabályoztuk. Teljesen mindegy, hogy valaki most vállalkozó vagy, vagy, vagy alkalmazott, hogyha ugye egy tehergépkocsit vezet, a rendőrség ellenőrzés során sincs ilyen érlegű különbségtétel. Hiszen, hogyha a vezetési idők, pihenőidők betartatása vonatkozásában van probléma, akkor ez nem számít. Azonban a törvény alkalmazása nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség erre a törvényre mondhat a bizottság, amit akar, véleménye szerint a fáradtság tényleges probléma, és teljesen mindegy, hogy most valaki önállóvállalkozó vagy nem. Holnap szavazunk erről, a parlament már háromszor elmondta, hogy a bizottság álláspontja elutasítandó. Nem nyerünk semmit, hogyha tovább húzzuk ezzel az időt. Notre rapporteur Köszönöm szépen a többi árnyék jelentéstevőnek is megadom a szót. Először is Marian Harkin következik, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a vita, de hát lehet, hogy csak az időnket vesztegetjük, hiszen egyáltalán nem egyértelmű, hogy hogyan tudjuk majd azt biztosítani, hogy ne legyenek olyan túlszabályozások és felesleges szabályozások, amik csak nehezítik a munkavállalók munkáját. Igazából úgy látom, hogy még nem körvonalazódott az, hogy mi is lenne a megfelelő megoldás, sőt azt se látjuk, hogy merre tudnánk tovább lépni. Szeretnék néhány személyes megjegyzést tenni, illetve a frakción véleményét is elmondani. A, az áprilisi vitához képest a következőket tudom elmondani. Úgy látom, hogy itt az időkerettel van itt probléma, hiszen egyszerűen nem tudjuk megszervezni a munkánkat. Itt van ugye a 2006-os szöveg, megvan ez a szabály, ami a munkaidőre vonatkozik. És mint ahogy a bizottság képviselője elmondta, már működnek a digitális tahográfok, és az ezzel kapcsolatos végrehajtás is jól működik. Azt is tudjuk, hogy a teljes időnek kb. 80% a vezetési idő, ez ugyanúgy vála- vonatkozik az önálló vállalkozókra, mint az alkalmazottakra. Tehát megvan az az irányelvünk, ami a munkaidőt szabályozza, ami ugye azért mégiscsak jól működik. Tehát én is úgy látom, hogy itt az idővel van a probléma, és azt hiszem, hogy képesek vagyunk arra, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Ami magát a jogszabályt illeti, ez természetesen a közbiztonsággal és a közúti biztonsággal áll kapcsolatban. Elvégezték ezzel kapcsolatban egy tanulmányt is, és beszéltünk arról, hogy hány százalékáért felelősek a baleseteknek a kamionok, de azt nem tudjuk, hogy hány kamion érintett összességében balesetekben. Tehát azt sem tudjuk, hogy az összesen az utakon közlekedő járművek hány százaléka kamion, ehhez képest, hogy a balesetek 6 százalékáért felelősek kamionok, elég nehéz ezt így behatárolni vagy megérteni. Finnországról már beszéltünk az imént, és vannak adataink is Finnországból, ahol a balesetek három negyedében szerepelnek, vagy hát érintettek voltak kamionok, és ezeknek egy negyedét olyan személy okozta, aki valamilyen nehéz gépjárművet vezetett. Tehát a statisztikák nem feltétlenül állnak az egyik vagy a másik oldalon, hanem tagországonként változnak. Az utolsó hozzászóló nagyon érdekes dolgokat mondott, többek között azt, hogy a fáradtság, illetve a bizottság azt mondja, hogy a fáradtság nem áll kapcsolatban a közúti balesetekkel. Szerintem a bizottság mondjuk nem pontosan ezt mondta. De amennyiben ez a helyzet, akkor az 561 per 206-os nem megfelelő, és további jogszabályokra van szükségünk. Azt is meg kell néznünk, hogy az 561-est hogyan tehetnénk jobban, hogyan tudná ez jobban működni. A másik fontos kérdés az önálló vállalkozók ellenőrzése. Tudjuk, hogy ennek a költségei óriásiak. És hogyha felvállaljuk ezt a feladatot, akkor hülyét csinálunk magunkból, mert ezt nem fogjuk tudni elvállalni, nem fogjuk tudni elvégezni ezt a feladatot. A parlament is harcol azért, hogy ne legyen túlszabályozás, hogy ne legyenek olyan szabályok, amiket nem tudunk betartatni és ellenőrizni. Hát akkor ne kreáljunk ilyeneket. Csak olyan szabályokat szabad alkotnunk, amelyek valóban szükségesek, és amiket be is tudunk tartatni. Úgy látom, hogy egyelőre még azt se tudjuk, hogy milyen irányba menjünk az Európai Bizottságtól és az elnökasszonytól is várjuk legalább azt az irányvonalat, ami mellett el tudunk indulni. És egyetértek az előadóval abban, hogy talán új jelentésre lenne szükség. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a következő árnyék jelentéstevőnek, Emily Türnennek a zöldek részéről. Köszönöm szépen, anyanyelvemen fogok hozzászólni, Dánul. Köszönöm tehát. Látom, hogy az elvi vitát nem tudjuk most lefolytatni, mert egyáltalán nem értünk egyet ezekben a közúti biztonsági kérdésekben. Azt sem tudjuk, hogy amennyiben kiterjesztjük ezt a jogszabályt az önálló vállalkozókra, attól javulni fog-e a közúti biztonság vagy sem. A bizottság úgy tűnik, hogy a májusi szavazás fölött egyszerűen szemet huny, de hát azért a bizottságnak mégiscsak figyelembe kellene venni azokat a jeleket, amiket mi adunk. Hát a mi jelünk szerintem elég egyértelmű volt, elutasítottuk ezt a szöveget, és kész. Úgyhogy várjuk a megfelelő gesztusokat, a megfelelő fellépést az Európai Bizottság részéről. Eléggé meglepő, amit a bizottság eddig tett, és az is meglepő, hogy nincs meg a megfelelő párbeszéd a szociális partnerekkel. Pedig a szociális partnerek véleményét nagyon komolyan figyelembe kellene venni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene kizárni az önállókat a szövegből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor az egyéni hozzászólások következnek. 11-en kértek szót, 12-en most már. Mindenkit arra kérnék, hogy röviden szóljon hozzá, Elmer úr lesz az első, Rozsi. Illetve Roger Helmer parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát eléggé kényes helyzetben vagyok, mondja Helmer úr, hiszen nálunk a Labour kormány véleményével egy kicsit ellentétes véleményt kell majd képviselnem. És ráadásul a bizottsággal sem érték egyet, de ez mondjuk gyakran előfordul. Egyetértünk abban, hogy nem szabad túlszabályozni, nem szabad túlzottan sok szabályt alkalmazni, újabb és újabb szabálycsomagokat a már létező szabályok tetejére, amik ráadásul feleslegesek és kontraproduktívak. Az ellentétes hatást érjük el ezekkel, mint amit szeretnénk. A munkaidő irányelvet a vállalkozókra, az önálló vállalkozókra rá kényszeríteni, teljesen fölösleges és nehezen megvalósítható és nehezen ellenőrizhető jó lenne, hogyha valahogy elképzelnénk, hogy egyáltalán hogyan lehet az önálló munkavállalókat ellenőrizni. Akkor ez úgy történik, hogy ahogy a szerkesz úr elképzelte, hogy valaki egy stopperórával a minisztérium részéről odaáll az önálló vállalkozó mellé, és stopperolja, hogy hány percet és hány másodpercet dolgozik. Hát ha ez nem történik meg, akkor sehogy máshogy nem fogjuk tudni ellenőrizni, hogy az önálló vállalkozók mennyit dolgoznak. Ezért mondom azt, hogy egyszerűen rossz az európai szociális szabályozás, és ezért szeretnénk ebből kilépni. Elnök asszony, jó lenne, hogy egy kicsit kevesebbet beszélnénk a biztonságról. Bár tudjuk, hogy a munkaidő csak egy kis részét képezi a munkahelyi biztonságnak, és azt is kimutatták különböző brit tanulmányok, hogy a fáradtságon kívül sok más dolog is hozzájárul a balesetekhez és a nem biztonságos közlekedéshez. Többek között sokkal fontosabb a fáradtságnál a járművek műszaki állapota. Úgyhogy a leges, legegyszerűbb megoldást kellene választanunk, elfogadni a bizottság javaslatát, és kész. Köszönöm szépen. Hát kicsit korlátozott az én úgymond hatalmam is, mint elnök. Nem tudok a bizottságra semmilyen hatást gyakorolni, és nem mondhatom azt nekik, hogy ne beszéljenek biztonságról. Evelyn Hegner következik, és aztán pedig Thomas Hendel. Regner asszony. Köszönöm szépen a szót. Az első kérdés az, hogy uh, hogyan tudjuk ellenőrizni az önálló vállalkozókat. Mondjuk mi történik egy olyan önálló vállalkozóval, aki osztrák, és akit valamilyen módon Bulgáriában kellene ellenőrizni. Akkor a bolgár rendőr hogyan fogja tudni megmondani, hogy itt most vállalkozóról vagy kényszervállalkozóról van szó? Nyilván nem tudja, és nyilván ugyanolyan módon fogja kezelni, a kényszervállalkozó és a vállalkozó sofőröket, akit ellenőriz. Volt egy nemzeti szintű tanulmányunk, ami azt mutatta ki, hogy száz balesetből, amely fáradtsággal állt kapcsolatban, elég sok esetben kamionsofőrök voltak a hibásak. De itt nem feltétlenül olyan esetekről van szó, amikor a kamionsofőr a kamiont vezette, hanem olyan esetekről is, amikor a kamionsofőr munka után a saját járművével tért haza, és akkor okozott balesetet fáradtság miatt. Ezeket az aspektusokat is figyelembe kell vennünk. Az önálló vállalkozók ugye az egyik csoport, és az alkalmazottak a másik csoport, amennyiben összemossuk ezt a két csoportot, mindenképpen több bürokratikus feladat elvégzésére lesz majd szükség, de én mégis arra szavaznék, hogy legyen egyenlőség a két csoport között. Thomas Handel, utána Liza Csakonszári. Köszönöm szépen. Thomas Handel az egészen pontos ö, nevem Hendel, ott az Umlaut, és ezt aláhúznám, szakszervezet is vagyok Németországból, és hagyd mondjak hangsúlyos köszönetet az Európai Parlamentnek, illetve ennek a szakbizottságnak, amely ö, ö, a megnyilvánulásában a múlt ciklusban ö, nem abba az irányba húzott, mint az Európai Bizottság. Figyelembe kell vennünk mindazon gondolatokat, amelyek elhangzottak, és ha abból indulunk ki, amit az Európai Bizottság fogalmazott meg, akkor nem a jó irányba húzunk, nem a releváns információkra alapozunk, és gyakorlatilag az derül neki, hogy nincs megoldása a helyzetre. Egy. Kettő, munkaügyi bíróságon dolgoztam még nem az országomban. Jól tudom, hogy rengeteg munkánk volt, akkor, amikor ellenőriznünk kellett, hogy ki az, aki kényszervállalkozó, ki az, aki valódi vállalkozó, és ki az, aki nem. Na most, ha az valósulna meg, amit az Európai Bizottság javasol, akkor gyakorlatilag megszüntetjük az igazságos eljárásoknak az érvényesülését és a bíróságnokoknak a működését, mert hogy nem lesznek ellenőrizhetőek ezek a tevékenységek, és mindez akkor oda hogy a bizottsági szándékokkal ellen fognak megvalósulni a különböző intézkedések. Ez is része a szociális valóságnak. Lenne egy további észrevételem a bizottsági képviselő észrevételével kapcsolatosan. Szeretném, hogyha a dolgokat megfordítanánk a terhetség tekintetében. Vajon nem arról van szó, hogy leginkább, tehát a kérdés, hogy ki az, aki túlterhelt a, a, a munkáltatók vagy a munkavállalatok, munkavállalók. Figyelembe kell vennünk, hogy a fuvarozási ágazatban mi történt az utóbbi években egy, fordul az, hogy egyesek csak úgy tudnak dolgozni, hogy kábítószert fogyasztanak, oly mértékben fáradtak. Ha most további lehetőség nyílna arra, hogy a munkaidő még tovább növekedjen, akkor ez ártalmas lenne a munkavállalóknak az egészségére, és még a versenyt sem szolgálna attól a attól a perctől kezdve, hogy az önálló vállalkozók kirekesztődnének, akkor ez a konkurencia tozulásához, a versenyek a tozulásához vezetne, és egyre inkább a valós önálló munkavállalók is igazándiból áll munkavállalóká válnak, tehát egyre nehezebb feltételek érvényesülnek, éppen ezért javaslom a szakbizottságunknak, hogy mindenképpen maradjunk ki, tartsunk ki az elvetésnél elnök, továbbra is 12-en szerepelnek a listákon, úgyhogy lezárom a hozzászólások, hozzászólóknak a listáját, és mindössze két percet tudok biztosítani minden kinek, és először is elnézést kérek Jakob Szerinak, asszonynak a hozzászólásához, ő az, aki most következik. Szóval Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem lesz semmi félreértés, illetve egymás mellett elveszélés ebben a kérdésben, úgyhogy egyértelműen el fogom mondani a véleményemet. Az elmúlt alkalommal már beszéltünk arról, hogy milyen piasztorzító hatása lehet esetleg annak, hogy megváltoztatjuk ezt a szöveget, és az előttem hozzászóló is utalt erre. Gondolkozzunk el azon, hogy valóban nagyon rossz lenne, hogyha lenne némi pozitív piactorzulás mondjuk a kis és középvállalkozások javára. Nézzük egy kicsit a kkv szempontjából ezt a, a kérdést, és akkor már is máshogy fogunk tekinteni erre a témára. Egyébként Finnországban a szállítmányozóknak kb. 70% a kisvállalkozás, tehát csak néhány járművel rendelkezik. Természetesen ránk is vonatkoznak az EU-s jogszabályok a vezetési idővel és a pihenőidővel kapcsolatban, és hát ezek az EU-s jogszabályok elég komoly problémákat okoznak ezeknek a kisméretű vállalkozásoknak. Finországban ezzel a kérdéssel kapcsolatban úgy véljük, hogy amennyiben ez az új szöveg hatályba lép, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, különösen azok a régiók, ahol igen alacsony a népsűrűség. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy nem tudnánk-e esetleg valahogy olyan kompromisszumra jutni, ami mindenkinek megfelel, és uh, ami tudna segíteni ezeknek a ritkán lakott régióknak is. Az előadótól kérdezem, hogy ő milyen kompromisszumot lát lehetségesnek. Értem a többiek aggájait, de úgy vélem, hogy az az aggály, amit én elmondtam, az központi fontosságú aggály. Egy kicsit egyébként furcsának találom, hogy mi itt a mandátum elején olyan szövegekkel szembesülünk, amiken már nem tudunk változtatni. Ez is egy olyan szöveg, ez nekem egy kicsit furcsa. Itt van egy új parlament, és olyan szöveget kap, amiről vitázhat, de nem módosíthat rajta, és sajnálom, hogy nincs több időm. Köszönöm szépen, Elizabeth Linne következik, parancsoljam. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hányan vannak itt, akik az előző mandátumban is itt voltak, de akik itt voltak, azok tudják, hogy mi történt a munkaidő irányelvvel kapcsolatos vitában. Tehát erre szeretnék most utalni. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint hogyha más emberek élete lenne a kezünkben. Itt most ugye buszvezetőkről, kamionsofőrökről beszélünk, és tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy egységes szabályok vonatkozzanak rájuk. És sokan úgy gondolják, hogy az egységes szabálynak érvényesülni kell akár magánvállalkozó valaki, akár kényszervállalkozó hogyha valaki meghal miatta egy balesetben, akkor annak teljesen mindegy, hogy aki a balesetet okozta, az önálló vállalkozó vagy kényszervállalkozó. Egyszerűen nem szabad olyanokat az utakra engedni, az, akik túlzottan fáradtak, és nem magának a sofőrnek kell eldöntenie, hogy mikor fáradt és mikor nem, hanem amikor lejár a műszak, akkor meg kell állni. Mint ahogy Roger Helmer is elmondta, vannak problémák, amiket mi magunk is érzünk. Például, amikor Strasbourgból egy kemény csütörtöki nap után vezetünk haza, bizonyára sokan már fáradtak vagyunk. És hát az önálló vállalkozók ugye maguk döntik el, hogy hogyan vezetnek és mikor vezetnek, és azt is figyelembe kell venni, hogyha kihagyjuk az önálló vállalkozókat ebből a szövegből, akkor sokan azt fogják választani, hogy ők inkább kényszervállalkozóká válnak, mert akkor nem kell megfelelniük a szabályoknak. És még egyszer mondom, hogyha valaki balesetet okoz, akkor az mindegy, hogy az egy önálló vállalkozó vagy egy kényszervállalkozó. És egyáltalán nem is értem az ezzel kapcsolatos érveket, amiket az imént hallottam. Vagy mindenkit kiveszünk a szövegből, vagy mindenkit beleteszünk. Hát itt emberek életéről döntünk, és baleseteket próbálunk elkerülni. Úgyhogy szerintem minden vezetőt ugyanúgy kellene megítélni. Ha már úgy döntöttünk, hogy európai szinten szabályozunk, akkor szabályozunk mindenkit. Liza Runzuli következik, és aztán pedig Matthew Cross, hát nem ejtettem ki jól a nevet, de ígérem, hogy majd megtanulom a neveket. Sì, grazie. Eh, cari colleghi, cari colleghi, sarò brevissima. Io a proposito di dialogo eh, ritengo... Köszönöm, rövid leszek. Úgy gondolom jó lenne, hogyha az ágazati képviselőkkel, a szociális partnerekkel tovább tárgyalnánk ezt a témát, annak érdekében, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani. Mindig jó, hogyha nyitva tartjuk az ajtót a párbeszéd előtt. A vita, a veszekedés nem vezet sehova. Éppen ezért azt javasolnám, hogy a jelentéstevő esetlegesen dolgozzon ki egy új javaslatot, és erre adjunk is neki időt. Grosz, puis és utána Hilda Figueredo következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Volt már lehetőségem arra, hogy vitázzak erről a témáról még a közlekedési szakbizottságban, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy a közlekedési aspektus ebben a szövegben nagyon fontos. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy arról van szó, hogy hogy összesen 9 órát lehet vezetni, 56-ot egy héten és 90-et egy kéthetes periódusban. Úgy kell méghozzá nagyon keményen megállapítani a vezetési idő és a pihenőidő szabályait, hogy azok egyértelműek legyenek. A közlekedési szakbizottságban nagyon sokat beszéltünk ennek kapcsán a közúti biztonságról. Az a tény, hogy a tagállamok képtelenek arra, hogy a vezetési idő és a pihenőidő akár 2%-át is ellenőrizzék, hát akkor sajnos nem tehetünk semmit. Szerintem ez a hitelességünket rontja, nem feltétlenül a biztonságunkat. Egyébként a szakszervezetekkel is felvettem a kapcsolatot az előző mandátumban is, és most is, és ők is úgy vélik, hogy ez egyszerűen ellenőrizhetetlen, úgyhogy ők is megpróbálnak megoldásokat találni. Tehát, hogy ha már gondolkozunk, akkor gondoljunk bele abba, hogy mondjuk itt van egy 3,5 tonnás kamion és hogyha ez a ez a vállalkozó, önálló vállalkozó, akkor neki semmilyen szabálynak nem kell megfelelnie. Tehát ha már biztonságról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy mindenki, aki a fuvarozásban dolgozik, ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Egyébként beszéltünk már erről az előző mandátumban is. Ennek lenne szociális előnye. És hogyha már a tahográfokról beszélünk, illetve a 3,5 tonnáról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy olyan szabályokat kell megállapítani, amit mindenhol és minden országban lehet ellenőrizni. Figyeljédó asszony következik. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogyha visszalépünk Köszönöm. Amikor, hogyha visszatekintünk arra, amikor egy hasonló anyagot már megvitattunk, akkor igazából a bizottság meglehetősen hasonlóan érvelt, mint most. Én akkor úgy érveltem, hogy mindenkire vonatkozóan egyforma szabályokat kellene alkalmazni az önálló vállalkozókat is bele kell vonni annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni ezt, ezen kétszer vállalkozói réteg kialakulását. Különben az egész problémát csak bonyolítanánk. Többen azt mondták, hogy ezzel az ellenőrzés feltételeit nehezítjük. Remélem, hogy a bizottság is megérti ezt az érvelést. A bizottság akkoriban azt mondta, hogy világos, persze, de mindenképpen valami átmeneti időszakra van szükség. 2009-ig tartott ez az átmeneti időszak. Akkor arra született ígéret, hogy az irányelv minden utazó munkavállaló számára alkalmazandó lenne 2009-ig azt az ígéretet kaptuk. Akkor aztán és ez, ez ugye mindenki kell, eh, mindenkinek tisztán kell látnia, akkor ezt mondták, hogy 2009-ben ez mindenkire vonatkozik majd. Most a bizottság visszalép, most még egy javaslat jön, ahol szintén nem alkalmazzuk ezt mindenkire egyformán, pedig ezt megérték. Az akkori helyzethez akarnak visszatérni ami tulajdonképpen kiváltotta azt, hogy valamit tenni akartunk. Valójában ugyanoda fogunk eljutni, mint ahol májusban is tartottunk, semmi új nincs itt ebben az egészben nincsen semmi valós nyitottság, itt arra semmi se beszélhetünk, igazából visszafelé lépkedünk, visszalépünk a végrehajtás megszüntetése felé, nem igazán eh, lépünk itt előre, nem vonatkozik ez mindenkire. Lassan a végére érek, elnök asszony. Úgy gondolom, is mondja, elfogadtuk a parlament álláspontját ezzel kapcsolatban. Ez összhangban van a 2002-es álláspontunkkal is. Köszönöm szépen. Termeszkém. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nem kaptuk meg a lehetőséget, hogy felszólaljunk állnék jelentős tevői minőségben, de most, hogyha a 2002 15-ös irányában indulunk ki, akkor azt mondom, hogy gyakorlatilag most ez a javaslat jóvá, hogy vársa kellene, hogy kerüljön, de ugyanakkor figyelembe kellene venni az egészségügyi szempontokat, a biztonsági szempontokat a munkahelyeken, ami pedig az önálló munkavállalókat illeti, itt ez eh, igazándiból nem munkavállalói jogviszony, persze figyelembe kell vennünk a közúti biztonságot, de hát most nem eh, ide tartozó témáról van szó, mint hogy a közúti biztonságot azt nemzeti jogi keretek között szabályozzák, és más egyéb eszközök is léteznek az Unióban erre vonatkozóak, és ezen kívül léteznek olyan megállapodások, amelyek ezen keretek között fogalmazottak meg, tehát kevesebb szabályozásra van szükség, kevesebb bürokráciára, és arra van szükség, hogy olyan rendelkezések szükségesek. Szóval arra... Elnök, egy pillanatot kérek, a német fülkeben technikai probléma volt. Megoldódott már ez a probléma? Igen? Köszönöm szépen folytassam-e? Elnök, igen, egy mondatot még adok pontosabban. Támogatom azt, hogy új jelentést készítsünk a témában. Merci. Euh, la parole est à madame Köszönöm szépen, Szerje, Szerje. A szó után pedig Jean Lamberté. Kell jatkaa kompromissin etsintää, eikä Köszönöm szépen továbbra is igenis keresnünk kellene a kompromisszumot, azt nem kellene elutasítani. Szükség van arra, hogy szabályok legyenek a tagállamokban, olyanok, amelyek segítségével megvizsgálhatjuk, illetve betartathatjuk a munkaidőre vonatkozó rendelkezéseket. Ez egy előfeltételeket teremten Európa szerte. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az önálló vállalkozók eh, nem kellene, hogy bekerüljenek a eh, hatály alá. Ami a közúti biztonságot illeti, a maximális vezetési idők és minimális pihenési időkre vonatkozó szabályok elengedhetetlenek. Többen elmondták, hogy lehetséges az is, hogy a vezetési időket ne szabályozzuk. Hiszen úgysem tudjuk ellenőrizni, hogy ki mit tesz a szabad idejében, könnyen lehet, hogy odahaza tévéznek, vagy buliba mennek, vagy valami, és nem pihenik ki magukat. De azt sem tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy mit tesznek ugye szabadidejükben, ahogy mondottam már. Azonban amikor dolgoznak, amikor vezetnek, az az idő az mindenképpen szabályozható. Többen utaltak már Finnországban elvégzett kutatásokra, azonban nem idézték helyesen 556 haláleset volt Finnországban, és ezek háromnegyedét más okozta, és nem kamionok. Kamionos balesetek esetében 12%-ban voltak érintve önálló vállalkozók, és csak 2,5 százalék volt fáradékonyság vagy fáradtság miatt, inkább technikai probléma volt, vagy csúszósút, vagy mobilozás vezetés közben. Albert asszony eljárásbeli kérdésem lenne, az lenne a kérdésem, hogy az új megbeszélések, az új viták, amelyekről hallottunk, ezek tartalmi érdemiek lesznek, vagy pedig csak pusztán arról szólnak, hogy na most mit csináljunk, hogyha a parlament elutasított ezt első olvasatban. Nagyon nehéznek tartom a kompromisszum megtalálását jelen javaslat alapján, meghallgatván a bizottság hozzászólását is. És meglehetősen ellentmond egymásnak a bizottság és a parlament álláspontja, hogyha tartalmi érdemi változtatásokat kapunk formális megbeszélések alapján, akkor úgy gondolom, hogy érdemes lenne egy új bizottsági javaslatot megvizsgálni, amelyre mi szakbizottságunk reagál. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem igazán látjuk a kiutat, a bizottság részéről nem hallhallunk -e, halljuk ennek nyomát sem. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha egy új javaslat kerülne elénk, egy olyan, amelynek alapján kompromisszumra juthatunk ezen fontos kérdésben. Köszönöm szépen, Peszkál Gyunyi, Tuszász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon ritkán vagyok híve annak, hogy kényszer intézkedéseket hozzunk a munkaidővel kapcsolatosan, viszont ha közúti fogalmazásról van szó, akkor nem így vélekedem. És nem igazán tudom, hogy az önálló vállalkozásokat miért is zárnánk ki ezen irányelv hatája alól. Attól persze kezdve, hogy közúti biztonságról beszélünk, és hát nem akarom a vidát újra nyitni, mert hogy erről már sokat beszéltünk már erről, de egy biztos, hogy Franciaországban Azért van Franciaországban kevesebb kamionokat érintő baleset az utóbbi tíz évben, mert sikerült jól szabályoznunk a munka viszonyban dolgozó kamionvezetőknek a munkaidejét. Viszont az nagyon zavar, hogyha a tisztességtelen verseny ütné fel a fejét és egyes vállalkozások képesek ugye arra, hogy azt kérjék az alkalmazottaiktól, hogy legyenek a jövőben önállóak azok és mint hogy a különböző tagállamokban nagyon-nagyon más szabályozások léteznek, pedig Franciaország tranzit ország, a verseny veszélye, mármint a verseny torzulásnak a veszélye erőteljes, erre oda kell figyelnünk. Tudom azt is persze, hogy nagyon nehéz az ellenőrzés az önálló vállalkozásoknak és vállalkozóknak a munkaidejét ellenőrizni, nagyon nehéz. De van tapasztalatom a területről, és azt már eleve feltételezhetjük, hogyha az önálló vállalkozó a tajográfát dolgozik, akkor az, azért valami minimum információt mégis fog tartalmazni a munka idejéről, de igazából nem tudom, hogy az irány elvett, miért nem alkalmazák, úgy, ahhoz az, az, az kellett volna tenni már március óta. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Giorgio Tuszász, aztán Sergio Koferáti με θεσμοθετημένες 84 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Köszönöm szépen, 84 óra hetente a közúti fuvarozásban. Ilyet észlelünk. Ott vannak a önálló vállalkozók, a nem önálló vállalkozások, a kényszervállalkozók, szóval egy biztos, a biztonságnak a kérdése nem hipotézis kérdése, hanem tény, hogy nagyon foglalkoztató. nem egy kérdésem. Szóval mi legyen mindezzel? Továbbá azt is hagy emeljem ki, hogy az előttem szóló képviselőasszony szintén felvettettem azt, hogy hív annak, hogy a jogszabályozás erősödjön, és ez vonatkozon mind az önálló vállalkozókra, mind pedig a bérviszonyban dolgozókra. Most egy új javaslat, új dolog szülesen itt? Hát óvatosan bánjunk el. Szóval bizonyos megoldások csak súlyosbíthatják a problémát, és ennek nagyon negatív hatása lenne mind a jármű vezetők számára, mind azok számára, akik igénybe veszik így vagy úgy a közutatókat, közutakat. Beszéljünk világosan ismételten a nagy vállalkozások, a nagy cégek használják ki azokat a lehetőséget, amelyek a számukra a legkecsegtetőbbek oda kell, hogy figyeljünk a kis és közép vállalkozásokra. Őket is meg kell védenünk másképpen, más felállásban. Itt most pedig egy alapvető fontosságú kérdésről van szó, nevezetesen a közúti biztonságról. Éppen ezért mindenképpen olyan intézkedésekre van szükség, amelyek fokozzák a közbiztonságot a közutakon. Köszönöm szépen, holnap szavaznunk kellene. Mindenképpen. Szedzsó Koferáti, aztán Ori úr. Prima brevissima questione di metodo. Köszönöm, rövid leszek. A módszerhez szeretnék hozzászólni. Nem is tudom, hogy miért van szükség itt a vitára, hiszen semmi nem változott a parlamenti szavazás óta. Nem hallhattunk olyan érveket, amelyek változtak volna. Általánosságban véve megállapítom, hogy a baleseti statisztikák több okra vezethetők vissza, ugye az utak állapota, az járművek állapota és a fáradtság. A sofőrök fáradtsága arra is vezethető vissza, hogy mennyi időt dolgoznak, mennyit dolgoznak, teljesen mindegy, hogy most alkalmazásban állnak, vagy vállalkozók. Nem gondolom, hogy valahol, valaha a világon is ilyen különbséget tettek volna. Ha van valami szabály, akkor az természetesen költségekkel jár együtt. Ha ez nem univerzálisan kerül alkalmazásra, akkor két nagyon negatív kihatást láthatunk. A verseny vonatkozásában is problémákat okoz ez, illetve a személy jogait illetően is hiszen a személynek, a munkavállalónak ugye joga van ahhoz, hogy sérülés mentesen végezhesse a munkáját. Ha valamit módosítani akarunk itt ezeken a szabályokon, akkor, vagy ezeken a normákon, hát, és el akarunk térni az általános szabályoktól, akkor elkerülhetetlenül nehézségek merülnek fel. Úgy gondolom, hogy azt a feltételezés sem állja meg a helyét, hogy tagállamok tagállamok esetlegesen eltérhetnek ettől. A felvezetett érvek melynek értelmében itt további költségek merülhetnek fel. Úgy gondolom, hogy azt is egy kicsit más szemszögből kell vizsgálnunk. Az egész európai térséget kell ugyanis figyelnünk. Igazából, ha itt különbséget teszünk tagállamok között, akkor azzal az egész európai egységes gondolattal megyünk szembe szociális dömping, gazdasági dömping merülhet itt fel. Őri Csaba úr, elnézést, azt hiszem, hogy már korábban két szót, de a tekintetem nem az ön irányába fordult, bocsánatot kérek tehát még egyszer, és aztán Editer Kok, aki az utolsó hozzászól lesz, utána pedig a jelentést, hogy kapja meg. Őri úr! Hát én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen mennének szembe az országúton valakivel, aki 20 óra óta talpon van, függetlenül attól, hogy most vezetett, vagy éppen ö, ö, ö, időközben mást is csinál. De azért nem kéne attól eltekinteni, hogy maga a vezetési idő elég szigorúan szabályozott a tahográfal, és ráadásul az ellenőrizhető. Az, amin most gondolkodunk, az vitatott az, hogy elég jól szabályozott-e, vagy túlszabályozott, és minden jel szerint nem nagyon ellenőrizhető, vagy csak nagyon nehezen és nagyon drágán ellenőrizhető. hisz olyan szabályt alkotott a, az Unió, a parlament és a tanács, ha úgy tetszik közösen, amit a tagországok egyszerűen nem hajlandók végrehajtani. Tehát én azt gondolom, hogy azért van értelme annak, hogy gondolkozzunk arról, hogy lehet-e jobb kompromisszot tartani. Maximálisan egyetértek, hogy világosan el kell határolni a kényszervállalkozókat, hisz a kényszervállalkozó nem maga dönt arról, hogy hogy szervezi a munkaidejét, és akár az általános szabályokat meg, tudatosan megszegni akaró feltételeket kényszeríthetnek rá. De szerintem ennek a feltételnek megfelelt ö, ö, a ö, javaslat. És még egyet szeretnék mondani, igaz, a parlamentnek volt egy döntése szűk többséggel döntött a, a, a, parlament, és egyáltalán nem biztos, hogy megint ez lesz. Tehát valószínűleg jobban járunk, ha megpróbálunk módosítani. És utoljára egy kérdés, hogy van-e annak akadálya, hogy a, a tanács, hogyha képes javítani ezen, vagy a bizottság, ha van ö, képes javítani a kompromisszum, egy új szöveget terjesszen elénk. Köszönöm szépen. megadom a szót az utolsó hozzászólónak, Dieter Kochnak, és Őri úrnak pedig szeretném elmondani, hogy hát a tanács azt nyilatkozta, hogy a parlament bölcsességére bízza magát, úgyhogy azt hiszem, hogy a tanácssal nem lesz probléma, most pedig meghallgatjuk Dieter Kochot. Köszönöm szépen, három rövid megjegyzés. A vezetési és pihenőidőket természetesen minden sofőrnek be kell tartani, és az ellenőrizendő is összesség másodszorban az összmunkaidő korlátozása vállalkozás vállalkozó esetében téves útvéleményem szerint kitiltja meg egy vállalkozónak, hogy a vezetési idő lejártával esetlegesen a cég adminisztratív dolgával foglalkozzon. A harmadsorban a biztonsági érv sem igazán konzekvens, hiszen azt mondjuk, ha valaki 8 órát dolgozott, már ne ülhessen autóba. Hát igazából én ezt nem akarom, de szerintem senki. Köszönöm szépen, most az előadója szó kérném, hogy nyilatkozzon, hogy milyen stratégiát kíván választani, milyen stratégiát szeretne nekünk ajánlani, hogy megoldódjék a kérdés, parancsoljon. Elnök asszony, három rövid megjegyzést engedjen meg nekem. Téves az a fölfogás, hogy a közúti biztonságot ez a probléma megoldaná. A közúti biztonságra vonatkozik az 561 per 2006-os irányelv. A vitából egy dolog jött elő teljesen egyértelműen, és ez a kényszervállalkozás problémája. Tehát, hogy a, a versenyt, versenytisztaságát ö, veszélyezteti az, hogy esetleg a kényszervállalkozások nagyobb mértékben megjelennek. Én viszont úgy érzem, hogy ez nem csak a közúti közlekedése vonatkozik, hanem ez egy általános probléma. Én azt javaslom magunknak, hogy esetleg foglalkozzunk ezzel külön, mint problémával, készítessünk erről egy tanulmányt, vagy, vagy készítsünk magunk egy, egy önálló kezdeményezésű jelentést, mert ez bizony egy valós probléma, és érdemes vele foglalkozni, de én úgy, úgy érzem, hogy hogy eh, erre ráhúzni ezt az egész problémát eh, nem biztos, hogy szerencsés. A harmadik megjegyzésem. Az önálló vállalkozók munkaidejét sehol nem szabályozzuk. Én azt hiszem, hogy itt se tudjuk szabályozni, mert aránytalan eszközöket kellene latba vetnünk ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk. Eh, az a kérdés merült föl, hogy milyen megoldást látok én. Igazából én azt szeretném, hogyha maradna egy kis időnk, hogy meghallgassuk a szociális partnereket, mert mindig jobb, ha meghallgatjuk, hogyha a párbeszédet folytatunk egymással, mint hogyha úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a legokosabbak, és a saját elképzeléseink szerint döntünk. Persze ez, is benne van a lehetőségek között. Én úgy gondolom, hogy erről a, a bizottság is, meg a parlament is elég sokat, sokat vitázott. Elnök asszony, én, a, én végezetül azt szeretném kérni, hogy, hogy utalja vissza a döntést a, a koordinátorok kezébe, hogy készítsünk-e új jelentést, vagy szavazzunk erről a jelentésről, ami itt van. Azt hiszem, hogy elég érv elhangzott amellett, hogy legyen egy új jelentés, és elhangzottak érvek amellett is, hogy szavazzunk arról, ami az asztalon van. Mind a kettő kínál bizonyos megoldást, mind a kettőnek van előnye is, meg hátránya is. Én azt kérem a koordinátorokat, hogy, és önt elnök asszony, hogy mérlegeljék. Köszönöm szépen, előadó asszony. Hogyha megengedi, akkor én egy kicsit más javaslattal állnék elő. Hogyha megnézzük a feltételeket, de azért még meg kell néznünk a plenáris ülés jegyzőkönyvét is, hogy egészen pontosan miért utalták vissza nekünk ezt a szöveget hogyha a régi 52 per 3-as alapján, ami most már az 56 per 3-as, akkor ez azt jelenti, hogy új jelentést kell készíteni tehát nem a koordinátorokhoz küldték vissza ezt a szöveget, hanem magához a szakbizottsághoz. Mindenki elmondta a véleményét, hallottunk véleményeket és ellenvéleményeket. Talán az lenne a legjobb, hogy szeptember 29-én a következő szakbizottsági ülésen szavazzunk erről a szövegről, és aztán a szavazás után, hogyha megerősítjük ezt a szöveget, akkor ez plenáris elé kerül, hogyha pedig nem erősítjük meg ezt a szöveget, akkor mondhatjuk azt, hogy az újonnan felállt foglalkoztatási szakbizottság elutasította ezt a szöveget, és új jelentést kell készíteni. Ez így jó? Tehát 29-én szavazunk, ha elfogadjuk, megy a plenárisra, ha 29-én leszavazzuk, akkor új jelentést készítünk. Ez így jó? Még egyszer elmondom, szeptember 29-én szavazunk a jelenlegi Bauer jelentésről. Hogyha a szavazás támogatja ezt a szöveget, akkor a szöveg megy a plenárisra, vagyis a bizottsági szöveget elutasítjuk. Ha 29-én negatívan végződik a szavazás itt a szakbizottságban, akkor ebben az esetben új jelentést kell készíteni. Ez így jó? Jó, akkor így fogunk eljárni. Azt javasolnám, hogy a hatos napirendi pontot vigyük át holnapra, ugyanis vannak vendégeink, akik egy másik napirendre pont, akik egy másik napirendi pontra várnak, és már így is eléggé megvárakoztattuk őket. Elnézést kérek, de hát voltak problémák. Őri úr, ügyrendi pont parancsoljam. tartok, hogy ugyanabban a helyzetbe kerülhetünk, mint amit, ahol most vagyunk. Tehát én azért támogatnám azt, hogy menjünk egy kört a koordinátori ülésen, és ott döntsünk véglegesen arról, hisz az volt a szokás és a hagyomány, hogy a koordinátori üléseken határozzuk meg a menetét annak, hogy hogyan menjenek az ilyen kérdések. Hát a koordinátoroknak elég sok jogköre van, de azért a koordinátorok sem tehetnek meg mindent, éppen ezért úgy fogunk eljárni, ahogy én az imént elmondtam, amire rábólintott az előadó is. Akkor most még egyszer szeretnék elnézést kérni a meghívottaktól, kicsit megvárakoztattuk őket, nagyon örülök, hogy itt vannak. Akik elmennek a teremből, csendben tegyék. Ricardo Rodrigueznek fogom megadni a szót és Claude Emmanuel Triomphnak, az Astrétól. Nem tudom, hogy milyen sorrendben szeretnének beszélni, önök dönthetik el, hogy milyen sorrendben tartják meg a prezentációikat. Köszönjük szépen, hogy elkészítették ezt a prezentációt a szociális párbeszédről és az európai munkajogról. Nem is uh, szeretném tovább húzni a bevezetőt, döntsék el, hogy ki kezdi a bemutatót, mind a kettőt figyelemmel fogjuk hallgatni és még egyszer kérem a kollégákat, hogy akik távoznak, csendben távozzanak. Angolul is kérem a kollégákat, hogy akik távoznak, csendben távozzanak. Rodriguez úr vagy Triumf úr? Thank you, Madam Chairman. Thank you very much. Uh, it has been a pleasure to, to attend you. Köszönöm. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vettünk az ülésen. Nagyon érdekes volt ez. Nagyon érdekes volt ez, hiszen érinti ez a tanulmányunkat, és nagyon nehéz összefoglalni 10 percben azt a munkát, amit elvégeztünk 2007-ben és 2008-ban. Igyekszünk azonban ezt megtenni kollégámmal együtt, Kodon Rénfal. Igyekeztünk aktualizálni a tanulmányok, a tanulmányaink eredményeit, a válságra tekintettel, ugye a tanulmányt magát a válság elején kezdtük el, 2008 elején, az elvégzett munka igyekez, segítségével igyekeztünk meghatározni, hogy milyen nem tipikus szerződések vannak a 27 tagállamban. Az Európai Parlament felkérése az volt, hogy vizsgáljuk meg olyan kérdéseket, amelyek az európai szabályokra reagálnak. A legtöbb kérdés az atipikus munkákkal, az új munkajogi elemekkel függött össze. Ebben a tanulmányban foglalkoztunk a munka új formáival és a munkajog új kihatásaival, nem csak a személyes kapcsolatokkal, hanem a kollektív kapcsolatokat is, és a társadalmi szintű hatásokat is figyelembe vettük. Elvégeztünk egy munkaerőpiaci elemzés, hogy hogy alakult a, e, ez a helyzet a 27 tagállamban az új munkaformák e, vonatkozásában. Három esettanulmányt is elvégeztünk nemzeti szinten. Különböző nemzeti valóságot tükröznek ezek, a fix szerződések, önfoglalkoztatás témakörében és a flexicurity kérdéskörét is megvizsgáltuk. Mik az eredmények, ha megnézzük itt röviden? A következő diát időközben. Nagyon sok különböző különleges munkavégzési formát találtunk, többet, mint gondoltuk. Az egyik fő, a másik fő eredmény az, hogy nagyon sok olyan munkaforma, ami szerepel a tanulmányunkban, ami az anyag rendelkezésére áll. Nagyon sokfajta új szerződést, atipikus szerződést is találtunk. Továbbá Igaz az, hogy ezen az új munkaformák száma növekszik, statisztikai adatok is ezt támasztják alá, és a saját értékelésünk is ezt mutatja. egész egyértelműen. Továbbá harmadsorban úgy találjuk, hogy ezek a különböző munkaformák különböző irányokba mennek. Három fő kategóriát igyekeztünk megkülönböztetni. Az egyik az atipikus munkaviszony, itt vannak ugye fix szerződések, bérmunka, részmunkaidő, ügynökségi, tehát ügynökség által kiközvetített munkavállaló, stb. stb. stb. Ezek ugye eltérnek a hagyományos munka viszonytól, a teljes munkaidőstől, határozatlan idejű munka viszonytól. Egy külön kategóriát képezne, képez e speciális munkaviszony, itt gondolok itt az önfoglalkoztatókra. Vannak aztán más új formák is, különböző háromszög, háromszög alakzatot felvő viszonyok, mint az alvállalkozói szerződések, vagy alszerződések, tovább közvetítés, stb. stb. A harmadik fő kategória pedig a munkavégzés más formáira vonatkozik, amelyek Második kerülni szabályozásra, gondolok itt a, telework, a telemunkavégzésre, a, a, különböző gyakornoki vagy tanonci munkavégzésre, amelyek megjelennek bizonyos országokban. ezek bizonyos országban munkaszerződésnek, munkavégzésnek bizonyulnak, más országokban nem. Nézzük. Az egyik eredményünk az, hogy a munkaviszony a munkaviszony képzetét is át kell gondolnunk. 2006-ban ajánlások kerültek elfogadásra e tekintetben, ezeket legnagyobb részt a tagállamok fogadták el két tartózkodással. Az Európai Parlament arra sürgette a tagállamokat, hogy ezen ajánlásokat hajtsák végre. Igaz azonban az is, hogy a munkavégzés ezen új formái különböző módozatokban, fajtákban jelennek meg. Jogi szempontból elég bonyolultak ezek. Továbbá. Nézzük, milyen hatások vannak még sokkal fragmentáltabb már ugye a munkaerőpiac. Ez mindenképpen igaz, valós, minden tagállamban megjelenik ez, és különböző formákban jelenik ez meg. Világos az, hogy a munkajog és a szociális biztonsági rendszerek a hagyományos munkavégzési formák kon alapulnak, tehát ezek alapján kerültek létrehozásra. Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződésekről beszélünk. Ez a valóság, ez a realitás, az új munkaformákra, ezek már nehezen húzhatók rá. Továbbá. Nagyszámú munkavállaló többfajta mozdulaton is megjelenheti, tehát lehet, hogy valakinek van egy, itt egy munkája, ott egy munkája, és így tovább. Aztán a kollektív jogokról is beszélnünk kellene. Nehéz egy közös trendet meghatározni az egyes tagállamokban nagyon más ugye a viszony az egyes tagállamokban, nagyon más esetlegesen a munkaerőpiac is. Igaz az azonban, hogy a végén ugye arra kellett, hogy rájöjjünk, hogy a kollektív jogokat is érinthetik ezek a dolgok, Láthatjuk ezt például az úgynevezett Temporary Agency Workben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet eh, játszanak itt ezek az új munkaformák és a megállapodások. A flexicurity tehát nagyon-nagyon fontos szerepet játszik szintén európai szintű megállapodásokra van szükség. Az európai szociális partnerek hozzájárulnak az új munkaformák terjedéséhez. Továbbra úgy gondoljuk, hogy a puha jog nem lép a hagyományos munkajog szerepébe. Meglátásom szerint a legtöbb tagállam munkajogában ez a jog nem játszik feltétlenül szerepet, azonban vannak más fejlemények, például a céges szociális felelősségi kérdések, vagy jó gyakorlatok, vagy valami ilyesmi. Ezek olyanok, amelyek bizonyos rendszerekben szerepet játszhatnak. Olyat, ami egyre fontosabb. Továbbá a flexicurity-ről sokat hallhattunk. Ez a megközelítés önmagában nem jelent célt. Igazából itt ez azt szolgálja, hogy több rugalmasságot kapjunk, nagyobb fokú rugalmasságot, de a biztonság is erősödjön az európai szociális modell alapján. Igaz, hogy a flexicurity, ez a rugalmas biztonság szerepel a Lisszaboni stratégia iránymutatásai között is. 2007 végén a tanács megállapodott abban, szükség van erre, tehát nemzeti szinten több lépésre van szükség ezen intézkedések területén. Igazából ez egy elég ellentmondásos téma a legtöbb tagállamban. Ha megkérdezzük hogy a szociális partnereket, vagy az egyetemek képviselőit, igaz, hogy ezek a közös alapok mindent lefednek, de a valós probléma az, hogy hogy tudjuk ezt közösen egyformán végrehajtani és tatni. Véleményünk szerint a gyakorlatban történő átültetése a rugalmas biztonságnak együtt kell, hogy járjon a szociális párbeszéddel, és azzal, hogy hogy vizsgáljuk, hogy állunk az egésznek a hatásaihoz. Kérdés az, hogy milyen független testületek játszanak szerepet ezen összefüggésben. A flexicurity végrehajtásának kiegyensúlyozottsága is nagyon-nagyon fontos. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem alkalmaznak, nem alkalmazzák megfelelő módon ezeket az alapelveket. nagyobb, nagyobb hangsúlyt kap a rugalmasság, mint a biztonság. Az a lényeg, hogy a flexicurity a nemzeti viszonyoknak megfelelően hajtsuk végre. Ez nem ugyanolyan minden tagállamban, nyugaton, keleten, északon, délen, stb. Végezetül részemről zárásképpen még annyi, hogy a flexicurity intézkedések végrehajtása területén elő kell segítenünk a biztonsági intézkedéseket, mégpedig közpénzekkel a különböző átmenetek vonatkozásában. Nehéz persze megvalósítani azt, hogy a jelen válságban ez megfelelően működjön, megfelelően működjön hiszen hogy a megszorítások vannak a nemzeti költségvetésekben, nehéz erre tehát új pénzeket találni. je vais parler en français pour simplement les remarques én franciául fogom folytatni, hogy bemutassam a tanulmányunknak a lezáró, összefoglaló gondolatait. Két fontos pontról kell beszélnem, és ehhez kérném a következő szlájdot. Nos, lássuk, hogy mik azok a fontos problémák, amelyek megjelentek ennek a tanulmánynak a végeredményeképpen, vagy konklúziójaképpen. Négy fontos pontot kell itt kiemelnem. Először is meg kell néznünk, hogy ezek a különleges munkahelyek és munkaszerződések hogyan működnek. Ezeknek sokszor kiinduló pontja elvileg az egyenlő bánásmód, de sajnos az egyenlő bánásmód még nem valósul meg az atipikus munkaszerződésekkel kapcsolatban. Igazából azt tudom elmondani, hogy de facto, sőt de jure is megvalósul egy bizonyos egyenlőtlenség a különböző munkaszerződések között. Tehát létrejöttek ezek az új munkahely típusok és munkaszerződés típusok, és itt még az egyenlő bánásmód szempontjából, a munkahelyi egészség és biztonság szempontjából van megoldandó feladatunk. És meg kell néznünk, hogy a különböző társadalombiztosítási rendszerek például hogyan tudják befogadni ezeket az új típusú munkaszerződéseket, ugyanis itt óriási eltérések vannak. A második probléma a válsággal kapcsolatos hogyha megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy mondjuk újra munkát találjon valaki, amikor átszerveznek egy vállalatot, hogy ezekben az úgymond átmeneti időszakokban hogyan tud esetleg valamilyen továbbképzésen vagy átképzésen részt venni, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan, akiknek ilyen új típusú munkaszerződésük van, utána, amikor elvesztik az állásukat, akkor nem tudnak ezekben az átszervező vagy átképző programokban részt venni. Ezek az új típusú kategóriák sajnos nem kerültek bevonásra a társadalmi párbeszédbe sem, illetve eléggé változó, hogy mennyire tudnak részt venni a szociális párbeszédben mind jogi szempontból, mind pedig gyakorlati szempontból egyszerűen nem férnek hozzá a kollektív tárgyalásokhoz és azokhoz a fórumokhoz, ahol az ő szociális érdekeikről is szó esik. Itt nem csak jogi problémákról van szó, hanem szervezésbeli problémákról is. Hogyha egy adott vállalatnál, egy adott ágazatnál van szociális párbeszéd, akkor azok, ugye, akik nem dolgoznak ott, vagy valamilyen atipikus szerződéssel dolgoznak, egyszerűen nem képviseltetik magukat ezeken a szociális párbeszédi fórumokon. Nagyon sok tagállamban elég sok erőfeszítést láttunk hogy átalakítsák és adaptálják a jelenlegi helyzethez a foglalkoztatási politikájukat. Hogyha megnézzük, hogy milyen típusú munkaszerződések léteznek, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok típusú munkaszerződést egyszerűen elveszítettünk szem elől, és sajnos amikor létrejönnek a munkahelyek, új munkahelyek, akkor ezek nem mindig megfelelőek. És még egy utolsó megjegyzést szeretnék elmondani, ezzel fogom lezárni a prezentációnkat. Ezek a javaslatok. Mik a javaslataink, ajánlásaink? Bizonyos létező jogi kereteket felül kellene vizsgálni, és most mondanék egy példát. Először is az európai közösségnek vannak szabályai a tömeges elbocsátással kapcsolatban, hogy hogyan kell eljárni, amennyiben átszervezés miatt tömegesen elbocsátanak munkavállalókat hogyha vannak olyan munkavállalók, akik teljes állásban dolgoznak, és határozatlan időre szóló munkaszerződéssel bírnak, őket még valamennyire védik a jogszabályok, de azokat, akik csak időlegesen dolgoznak ott, vagy meghatározott időre szóló munkaszerződéssel, szinte semmilyen segítségre nem számíthatnak, pedig sajnos nagyon sok és nagyon nehéz átmeneti időszakot kell átvészelniük. A második javaslatom a következő. Szükség van arra, hogy a szociális párbeszéd fórumait átszervezzük, akár ágazati szinten, akár területi szinten, akár vállalati szinten, annak érdekében, hogy minden olyan munkaerő típust be tudjunk vonni a szociális párbeszédbe, amely eddig kizáródott a szociális párbeszédből. És lenne egy harmadik és egyben utolsó javaslatunk is, ez pedig az, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy óriási átalakulások történnek a háromszög alapú munkaviszonyok, illetve az önálló vállalkozók miatt. Tehát egyre többen vannak, akik nem csak kétoldalú kapcsolatban állnak, tehát nem csak a munkaadó van és a munkavállaló, hanem sokkal bonyolultabb rendszerben dolgoznak, ahol több szervező van, van egy jogi szempontból tekintett munkaadó, van egy valós szempontból tekintett munkaadó, tehát vannak ilyen bonyolultabb munkavállalási rendszerek, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk. Tehát a munka végzés most már a különböző tagállamokban nem csak ilyen kétoldalú módon vége, végződik. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, figyelembe véve, hogy mennyire tartalmas következtetéseket fogalmaztak meg, ezért meghívást kaptak újra, mint hogy korábban is találkoztunk önökkel, mármint a korábbi felelású a bizottsággal találkoztak, és ezért gondoltuk, hogy fasztos, hogy visszatérnek. Nos, szerkesz új jelentkezett, Söter asszony, akkor így, rajta kezdjük el. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, eh, realmente he seguido... Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell, hogy mondjam, hogy nagy érdeklődéssel figyeltem a két előadónak a szavait, és remélem, hogy lesz időm arra, hogy elolvassam ezt a szöveget. Netán, ha spanyol nyelven vagy francia nyelven is hozzáférhető lenne, akkor hát még könnyebben tudnám elolvasni, mint az angol változatot, de nagyon-nagyon fontos témáról van szó, úgyhogy mindenképpen az előfeszítést bármennyiben megteszem. Ez a dokumentum, ez az anyag, mit fogalmaz meg? Szembesít minket egy problémával. E, igazándiból megoldások még itt nem alakultak ki, csak az fogalmazódott meg, hogy új, dús megoldásokra van szükség ahhoz, hogy kezelni tudjuk azt a gazdasági valóságot, amelyen szembesülünk mindennek nem sok köze van ahhoz, amit a klasszikus munka jogban megismertünk. Hasznos lenne, hogyha a munkavállalóknak az alapvető jogait is megfogalmaznánk. Erre végeztek-e vizsgálatokat? Megvizsgálták-e, hogy létezik-e olyan jogi alap, amely lehetővé tenne jogalkotást. Most gondolok itt akár a Lisszaboni szerződésre, akár az alapjogi kartára, megvizsgálták-e azt, hogy jogi szempontból milyen lehetősége van az Európai Parlamentnek arra, hogy cselekedjen, mert némileg homály fedi ezt a területet ez idáig. Nem lenne jó, hogyha kettő típusú munkavállalkozót, munkavállalót kizöbezhetnék, jogokkal rendelkezőket és jogokkal megfosztottakat. Sőt, asszony? mondja az elnök. Um, Köszönöm. Szerkesz kollégához hasonlóan szólok hozzá én is. Az első kérdésem az, hogy milyen különböző formákat vizsgáltak meg. Most kaptuk ugye csak meg a tanulmányt, nem volt alkalmunk ennek részletes megvizsgálására. Vannak olyan formák, ahol a munkavállalók függő viszonyban dolgoznak, vagy pedig vannak olyan formák, ahol nem egészen világos az, hogy a szerződésük esetleg nem köti őket, de de facto mégiscsak kötöttek. A, az elmúlt idő vitájában ez nagyon fontos szerepet játszott. Nagyon sok olyan munkavállaló van, aki valahol elkezdett a két helyzet között áll, ugye a mai vitából is ez vált világosan. Más jellegű kérdésem is lenne, ez egy olyan részre vonatkozik, ami nem szerepel a következtetésekben, a szociális biztonsági rendszerek tekintetében. Most olyanokról van szó, ahol ugye több munkaviszony van, vagy ez a háromszögletű viszony, vagy hasonlók. Tehát A kérdés az, hogy milyen biztonságot teremthetnénk ezen a területen, hogy ugyanazon a szociál, ugyanazokat a szociális, bizt, ugyanazt a szociális biztonságot kaphassák meg ők is, mint egy teljes munkaidős munkaviszonyban, Tehát teljesen mindegy, hogy több részmunkaidős munkában, akár más országokban dolgozik az illető, mit lehet ilyenkor tenni? Tehát vannak-e következtetéseik ezen a területen, vagy esetlegesen elgondolkodtak ezen, mit lehetne tenni? Köszönöm. Madame Elizabeth Morin, puis Monsieur Thomas Mann. Madame... Nagyon szépen köszönöm, Elizabeth Morin, először aztán Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon érdekes tanulmányról van szó. Három pontot emelnék ki. Először is, a szerkászóhoz csatlakozom, valóban arra van szükség, hogy megvizsgáljuk az alap szövegeinket, milyen hiányosságok léteznek, ezeket álljuk fel, Tavaly foglalkoztunk az idenes munkavállalás munkaidejével, és kiderült az, hogy fel lehet gyorsítani a különböző fehér vagy fekete foltoknak a szabályozását. Tehát e tekintetben mindenképpen szükség van arra, hogy feltárjuk, hogy hol vannak mozgás terek. Egy. Kettő. Érdekelne az is, hogy a munkáltatói csoportokat ö, ö, hogyan látják. Ezek nagyon nagy átalakuláson mennek keresztül. Vizsgáljuk meg ezt is. A harmadik felvetésem pedig az, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek tekintetében felgyorsíthatjuk a folyamatokat. Gondolok itt leginkább a képzés területére, az élethosszig tartó képzési területre, melynél az új szociális párbeszédformák, az új technológiák lehetővé tehetik azt, hogy új vetületet adjunk ennek a témának, hatékonyabbak legyünk akár, felgyorsítsuk a folyamatokat, véleményem szerint, szemben a korábbi hagyományos formá, fellépési formákkal. Tehát vannak itt olyan hiányosságok, és vannak olyan munkáltatási formák, amelyekről itt nem esik szó, de amelyekkel kapcsolatosan kérdéseink vannak, és vannak olyan területek továbbá, amelyeknél felgyorsulhat az átalakulás az új technológiáknak a segítségével, és mindez hozzájárulhat az újfajta foglalkozás típusok elterjesztéséhez. Köszönöm szépen. Tomás Manúri. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, A flexicurity összefüggésében lenne egy kérdésem. Szükséges, hogy mind a két elem szerepeljen. Tehát ugye legyen kellő rugalmasság és kellő biztonság is. Tehát, hogy az emberek érezhessék, hogy igen, megvan a megfelelő biztonság, engem meg akarnak itt tartani, és így tovább ezt páran, ezt a fogalmat már páran támadták, hogy ez csak egy olyan valami pseudo fogalom, hogy megnyugtassuk a vállalókat. A flexicurity és megközelítéses szövegrészben utaltak arra, hogy a szociális partnerekhez ez még nem jutott el egészen. Mi az oka ennek? Bizonyos partnerek elzárkoznak ezen fogalom vagy ezen koncepció alkalmazása elől, vagy pedig sokan úgy gondolják, hogy ez csak valami nyugtató, hogy mindenki nyugodjon meg tőle. Tehát beszélt a fogalom erejéről, azonban ezzel egyidejűleg annak gyenge pontjairól is. Osztom a nézeteit, de a kérdésem az lenne, hogy tudnánk, hogy tudnánk elérni azt, hogy ez ne porosodjon be valahol ez a fogalom, ne kerüljön a fiók aljára. Tehát hogy lehet ebben az egész fogalomban életet lehelni, életben tartani, hogy lehet az, hogy az európai szociális párbeszédben szerepeljen. Fontos, hogy eljusson ez azokhoz, akik ez el kellene, hiszen itt európai szinten beszélünk erről, de hogy ez, ez megjelenjen helyszínen is. Köszönöm szépen, vannak egy további kollégák, hogy hozzá kívánnak szólni? Úgy tűnik, hogy... De mi is, Hendel úr. Danke, jetzt was korrekt. Köszönöm. Az előttem szólóhoz csatlakoznék, és utalnék én is egy olyan problémára, amelyel szinten foglalkoznunk kellene. Az egyik atipikus foglalkoztatási forma a bérmunka. Ennek szabályozása megtörtént ebben a parlamentben is, de tudom, hogy több tagállamban ezeket teljesen törvényes indokokkal megkerülik, például hazámban. Rosszabb szabályozás van tehát, de olyanok, amelyek törvényes feltételek mellett működhetnek. A bérmunkások, különösen azok, akiket nagy mértékben érintik ezek a nehézségek, amelyekkel most a válság miatt szembe kerültünk, Éppen ezért azt szeretném, hogy szakbizottságunk elnöksége foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, hogy nekünk itt nem kellene foglalkoznunk a bérmunkára vonatkozó irányelvel, hogy az esetleges kiskapukat bezárjuk, annak érdekében, hogy jobb szabályozást biztosítsunk ezen a területen. Tehát el kellene gondolkodnunk ezen. Nagyon szépen köszönöm, most pedig javaslom, hogy a két meghívott előadónk reagáljon a képviselők hozzászólásához. Kartunk még plusz 5 percet, úgyhogy kérem ezen időkereten belül szóljanak hozzá. Nagyon sok reakció hangzott el a tanulmányoknak a fényében. Nyilván ezekre majd még lesz alkalmunk visszatérni, többek között akkor, amikor majd meghatározzuk, hogy ki legyen az új biztos ezen felelősségi körben. Nos, nem tudom, milyen meg kívánok válaszolni. a kérdések első részére válaszolok én, aztán a kollégám majd kiegészíti. Nagyon rövid leszek. Az első nagyon konkrét kérdése kapcsolatosan azt mondanám, hogy igen, nagyon sok olyan tagállam van, amelyik foglalkozik a dependens és a, a független, az önálló vállalkozóknak a kérdéskörével, tehát itten erőfeszítések születtek, nem mindegyik országban ugyan, ország ugyanabba az irányba húz. Van olyan ország, amely harmadik kategóriával is operál, Spanyolországra gondolok itt, ahol az autonóm típusú ö, munkavállalók kategóriájával is dolgoznak. Ö, Luxemburg másként gondolkodik például. Egy biztos, hogy egyre élesebben felmerül minden tagállamban ez a kérdés, és jelenleg nem létezik például egy olyan meghatározás az EU szintjén, amely rögzíteni, hogy mit is értünk munkavállaló alatt. Egy, kettő, kitétek a munkáltatóknak a kérdésére, a munkáltatók különböző csoportosuláinak a kérdésére. Na most ez idáig nagyon specifikus megoldások alakultak ki Franciaországban, Belgiumban, és ez idáig európai léptékben nem merült fel ez a kérdés. Éppen ezért nem tértünk ki ö, a következtetésekben ö, erre a jelenségre, azzal együtt, hogy egyes tagállamban létrejöttek ilyen munkavállalói ö, csoportosulások, de ennél pontosabban most még nem tudok válaszolni erre. A harmadik kérdéskör, amelyet felvetek, az a jog alapnak a kérdésköre. Aztán a kollégám kiegészíti mindezt. Több módon fogható meg ez a kérdés. Az egyik megközelítési mód erőteljesen megnyilvánult az önök előbb folytatott vitájában. Igen, az egészségügynek a kérdése, a biztonságnak a kérdése olyan terület, amelyre megvan a jogalap, és amely lehetővé teheti azt, hogy a bánásmód egyenlőség, a védettségnek a kérdése szabályozásra kerüljön. Ez az egyik megközelítési lehetőség. Egy második megközelítési lehetőség, és erre kitértem már a korábban, az, hogy a felülvizsgálata a létező jogalkotásnak, tehát a felülvizsgálat aláhúzom, például a kollektív elbocsátásokkal kapcsolatosan lehetővé teheti azt, hogy a szabályozást tovább fejleszik az új fejleményeknek a fényében persze a társadalmi biztosítási védettség tekintetében, a szociális biztonság tekintetében sokkal nehezebb a helyzet, sokkal kevesebb a jogalap. Igazándiból túl sok megoldást nem tudunk kínálni az európai porondon, de innét pedig most már kielégíti a kollégám. Muy brevemente, enlazando con los problemas de la seguridad social, uh, ciertamente es Köszönöm szépen. Hát szóljunk néhány szót a társadalombiztosítás kérdéséről. Mindez, amit a kollégák elmondtak, ez valóban így van, a társadalombiztosítás kérdései igen bonyolultak. Hogyha szeretnénk a társadalombiztosítást egy kicsit igazítani az újfajta munkaszerződésekhez, akkor nagyon sok mindent kell technikailag is változtatnunk, és ez elég nehezen megvalósítható. Felmerült egy nagyon fontos kérdés, méghozzá határokon átnyúló jelleg, és az, hogy hordozhatóak legyenek a különböző nyugdíj, jogosultságok, a társadalombiztosítási jogosultságok és a szakmai karrierben elért szintek. Amikor a kiküldött munkaerőről szóló irányelvet vitattuk, akkor szó is esett ezekről a kérdésekről. Ami pedig a rugalmas biztonságot illeti, ez valóban egyfajta fontos kombináció különböző elemek között. Az általános megközelítés egyszerűbben mindannyian egyetértünk, épp csak a megvalósítással vannak problémák és viták minden egyes tagállamban. Úgy gondolom, hogy senki sem vitatja azt, hogy a rugalmas biztonság fontos, és az is egyértelmű, hogy az európai közösségnek ez most már a hivatalos álláspontja. Lisszabon kapcsán is, nagyon sok más esetben is beszéltünk a rugalmas biztonságról. Ez tehát egyfajta páneurópai megközelítés valahogy ennek mentén kellene összehangolnunk a munkaerő politikánkat, de a munkaerőpiacsal kapcsolatos kérdések alapvetően tagállami hatáskörbe tartoznak, de azért mégiscsak szükség lenne valami koordinációra. Jó lenne, hogyha lennének olyan általános alapelvek, amelyek országok fölöttiek itt a közösségben. Nagyon sok tagállamnak azonban ehhez a közös álláspont kialakításához jelentősen változtatni kellene a jogszabályain, és sok esetben azt látjuk, hogy a rugalmasságot előnyben részesítik a biztonsággal szemben, pedig ennek a két tényezőnek egyensúlyban kellene lennie. Talán a többi szociális partner véleményét is meg kellene hallgatnunk ebben a kérdésben, és akkor tudnánk eldönteni, hogy mi az a rendszer, ami valóban nem csak a rugalmasságot, hanem a biztonságot is garantálja. Ez különösen fontos a jelenlegi válságos helyzetben, hiszen itt talán külön egyensúlyt kell majd találni a rugalmasság és a biztonság között. Kollégáink nagyon sokat dolgoztak már ezen a kérdésen, és a szakszervezetekkel is együttműködtünk a megfelelő megoldások kidolgozásában. Nagyon sok probléma van, nagyon sok aggály merült fel, és hát amikor a rugalmas biztonságról beszélünk, akkor az Európai Unió dinamizmusát sem szabad elfelejtenünk a termelékenységet, a versenyképesség javítását meg kell tartani minden egyes európai vállalat szintjén. Így tehát elég nehéz lesz olyan európai modellt kidolgozni, ami mindenki számára biztosítja a jelenlegi válságos helyzetben a biztonságot. És végezetül beszéltünk az alapjogokról, az alapjogokkal kapcsolatban a következő a mondani valóm. Az alapjogokat valóban nagyon fontos kiinduló pontnak kell tekinteni, és ezeknek mindenképpen meg kell jelenniük a Lisszaboni szerződésben is. És valahogy ez a koncepció, hogy alapjog, sajnos okoz ugyan technikai problémákat, de abban legalább már sikerült megegyezni, méghozzá multilaterális nemzetközi szinten, hogy az alapjogok betartásáért mindent meg kell tennünk. Az alapjogok tekintetében eléggé általános és egységes a megközelítésünk, mindannyian úgy gondoljuk, hogy ezeket az alapjogokat érvényesíteni kell Európában. Véleményünk szerint öt olyan fontos elem van, vagy öt olyan fontos pillér van, ami az alapjogok megvalósításához szükséges. Valahogy az akit közelíteni kell az alapjogokhoz. Itt vannak a szerződéses jogok, aztán itt van a munkajog és a munkaerőpiaci jog, például a rugalmas biztonság megvalósítására vonatkozó jogszabályok, vagy olyan jogszabályok, amelyek a munkaerőpiachoz való hozzáférést garantálják. Aztán itt van a társadalombiztosítással kapcsolatos jog, és a negyedik fontos pillér az a jog, hogy a munkajogot mennyire sikerül betartatni a különböző tagállamban, és az ötödik jog pedig az egyesülési és részvételi jog, valamint a kollektív tárgyalásokban való részvételi jog. Ezek tehát azok az alappillérek, amik köré csoportosíthatjuk az alapjogokat, ez egyfajta katalógusa azoknak a jogoknak, amikkel kapcsolatban a parlamentnek mindent meg kell tennie. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Hát így első szakbizottsági ülésnek nagyon jó volt ez az ülés, és gondolom, hogy mindenkit arra inspirál majd ez, hogy tovább folytassuk a munkánkat a mandátum folyamán. Akkor a ma